Azt hiszem, hogy Portugália vonatkozásában mondta, hogy a finom hangolásra még sor kerül majd. Itt az a helyzet, hogy a finom hangolásnál új kritériumokat használnak. Mindig elhangzott, hogy a gazdasági vagy szociális gazdasági kritériumok már nem alkalmazhatóak az elhatárolásra. Tehát van-e itt változás? És egy politikai jellegű kérdés, mi a helyzet a tanácsban? A tagállamoknál láttam, hogy a legtöbb tagállam esetében több ö, nagyobb területű, a hátrányos helyzetű terül, ö, zónák területe, mint eddig néhány kevés kivétellel egyeseknél keveset változott, Németországban pedig ö, csökkent ez a terület nagyság. Mi a helyzet a tanácsban? Vannak olyan tagállamok, amelyeknél nagyon nagy problémák vannak, akik nem értenek egyet ezzel az új elhatárolással, vagy nincsenek ilyen tagállamok. Hiszen itt az is lehet, hogy hozzánk jönnek majd a tagállamok, hogy nem értenek egyet ezzel az elhatárolással. Éppen azért érdekelne, hogy mik jelenleg az egyes tagállamok álláspontjai, vagy vannak-e problematikus álláspontok? Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm szépen, Herbert. Britta, vagy Jim Nicholson. Köszönöm. Úgy vélem, hogy a térképek kicsit mások, mint a legutóbbi alkalommal. Például az én régióm Schleswig-Holstein esetében megmutatkozik, amit több ízben említettem, hogy a biofizikai kritériumok tiszta formájukban hamis képet adnak lehetett látni az északi tenger bal oldalán nagyon sok piros isal jelölt terület lenne, és ezek a legtermékenyebb területei Európának. Ez a paradoxon a biofizikai kritériumoknak, hogy a leggazdagabb gazdálkodók még kaphatnak plusz támogatásokat, az én régióm ezt senki nem érti. Más területek viszont kiesnek ezen körből, akiknek tényleg küzdenünk kell a túlélésért német oldalról a terméshozam, termékhozam az mindig is releváns kritérium volt. Meg kell nézni, hogy mi a gyakorlat és mi az elmélet. A termékeny területeknél ez negatív kritérium lehet a nem hátrányos területeknél. A terményhozam megmutatja, hogy itt igazából mindenféleképpen korrektúrára javításra van szükség, és ez megmutatja, hogy a biofizikai kritériumok önmagukban nem jelenthetnek megoldást, észszerűen kell tehát itt eljárni, és ez azt jelenti, hogy a valóságra is figyelemmel kell lennünk. Köszönöm. Jim Nicholson. Jim Nicholson. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet mondok a bizottságnak ezért a kiváló gyakorlatért úgy gondolom, hogy meg kell magyarázni, hogy miért csak 16 tagállamtól van térképünk, hiszen az, egy, hiszen az Európai Uniónak nem csak 16 tagállama van. Hol vannak a többiek? A helyzet elég jól néz ki. Itt ülünk ebben a teremben, Brüsszelben, innen próbáljuk ezt a problémát megoldani. Nem túlzottan könnyű helyzetben vagyunk, hogyha megnézzük a jövőbeni katokat, hogyha valaki kikerül, az kevésbé örül, ha valaki bekerül, az jobban örül a helyzetnek. Természetesen azt tudom mondani, hogy nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy elegendő adatot használtak fel, Természetesen a talajminőség egy nagyon fontos szempont, de vannak itt további szempontok is. Magam is megnéztem a saját területemen a térképemet. Magam is gazdálkodó vagyok. Vannak területek, amelyek valóban kedvező tulajdonságúak mégis bekerülnek a kadba, illetve rossz területek pedig kikerülnek a kadból. Természetesen elfogadom az eddigi munkát, megnéztem a saját lakókörnyezetemben, munkakörnyezetemben lévő térképet. Úgy gondolom, hogy, hogy szükség van a finom hangozásra. Nagyon jól hangzik ez a finom hangolást, mindenfélét lehet finom hangolni természetesen, de a finom hangolás azt eredményezi, hogy valami bekerül, valami kikerül. Én úgy gondolom, hogy a finom hangolás hatására inkább kikerülnek területek sem, mint bekerülnek. Hogyha nyilvánvalóan, hogyha a finom hangolás következtében kikerülhetnek területek, akkor be, be is kell kerülniük területeknek. Ez egy kétirányú utca. Nyilvánvalóan még nagyon sok további térképet fogunk látni, és azzal is tisztában vagyok, hogy ez egy nagyon nehéz feladat is magam is végiglátogattam számos területet, mindenki azt mondta nekem, hogy ke- beszeretne kerülni a kadba, semmiképpen sem szeretne eh, kikerülni eh, belőle. Láthatólag ez egy politikai rémálom már kezdi magát kinő, kinőni hosszú távon. Köszönöm szépen, Jim. Pacsáon Jévisnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne először. Nem hallottunk az ultraperiferiális térségekről. Én úgy vélem, hogy ezek, mint ahogy a hegy területek, ezek hátrányos helyzetű területekként kell figyelembe venni, és szeretem tudni, hogy ezekkel számoltak, amikor kiszámoltak az adott országok százalékát. Tehát azoknál az országoknál az ultraperiferiális területeket figyelembe vették-e. Nem beszéltünk Franciaországról az imént, most emiatt Portugáliáról beszélek ami a biofizikai kritériumokat illeti, hogyha figyelembe vesszük a biofizikai kritériumokat kizárólag, szeretem tudni, Szeretem, hogyha ő magyaráz, elmagyarázna, hogy az adatgyűjtési eh, módszer és az adatértékelési módszer valóban egységes? Ugyanis, hogyha megnézem a térképet, és, ne, és azt láttam, hogy a színek nem egyeznek, Emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy nem értem, hogy az a tanulmány, amit kaptunk, az valóban egy egységes tanulmány. A szociogaz, társadalmi gazdasági kritériumokat aztán nem használták, amennyire láttam. Elnézést kérek, de annyira olyan zaj van itt körülöttem, nem hallom saját magamat sem. Aztán van egy harmadik kritérium, tehát vannak a társadalmi gazdasági kritériumok, amiket nem vettek figyelembe. De nem lehet ezeket is célkitűzésként tekinteni? Én úgy vélem, hogy ez egy olyan eszköz, amit össze lehet egyeztetni a biofizikai kritériumokkal, mert vannak olyan országok, amelyeknek a végén nagyon magas a hátrányos helyzetű terület, pontosan azért, mert alkalmazzák a biofizikai kritériumokat, és emiatt nem veszik figyelembe a gazdasági társadalmi kritériumokat. Németország esetén például miért nem mutattunk, miért nem beszéltünk tagállamként egész Németországról? nem tudom igazándiból összehasonlítani a németországi adatokat másokkal szemben, nem tudom összehasonlítani másokkal, Nagy-Britanniát is egy országként mutattuk be. Nos, Agnew, majd Inácio García Pérez. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván tudják, hogy nem a Baltikumból származom, és a kollégám talán majd ehhez a kérdéshez hozzá fog szólni. Sokan úgy gondolják, hogy a Baltikum egy eléggé homogén terület hasonló adottságokkal. Azonban ezek a térképek jelentős különbségeket mutatnak. Vannak itt olyan területek, ahol százszázalékos is akár az elhatároz, elhatárolás, és vehetjük itt még Litvánia példáját itt nagyon hasonló feltételeket használnak fel az összehasonlítás vonatkozásában. Egy, egy, még egy megjegyzés a víz elvezetéssel kapcsolatban. Nyilvánvalóan igaz, hogy, hogy nagyon jelentős ö, minőségjavítást lehet elérni vízelvezetéssel, annak érdekében, hogy megfeleljünk a biodiverzitási elvárásoknak, a, nem történ meg a folyóknak a, az elvezetése, illetve megmaradtak bizonyos vizes területek, amelynek így következményei vannak. Köszönöm. Köszönöm, Inás, majd jár. Nagyon röviden szólok. A bizottság eh, megmutatott nekünk néhány térképet, és említette, hogy néhány ország hiányzik. Szeretném tudni, hogy miért történik ez, miért eh, nem továbbították az adatokat azok az országok, akiktől nem láttunk térképet. Milyen, ok, milyen okai vannak ennek? Konkrétan az én országomra utalnék, Spanyolországot nem láttam, szeretném volna látni ezt, szeretném tudni, hogy valamilyen indoklást adott-e Spanyolország ebben az esetben. Köszönöm szépen, Irácse. Bizottság. Bizottság, igazgató úr. Hallotta a kérdést, ugye, Irácsi kolléganőnek a kérdés? Miért ne, nincs meg minden ország? Hogy, hogy hiányoznak országok, és természetesen képviselő asszony Spanyolországról utál elsősorban. Péter jár, majd Martin Osling. Köszönöm, elnök úr, három rövid van az első. Köszönöm a beszámolót, nagyon előre haladott a munka, ezt láttuk, de még mindig nincs meg az összes szimulált térkép. Csodálkoztam, hogy honnan jön ez a hangulatváltozás a tanácsban. Egyes tagállamok nagyon kedvezően látják a dolgot, mert mindenhol növekszik ezen területek nagysága, akkor bizonyosan könnyebb hozzájárulni ehhez a megoldáshoz a tagállamok számára. Másodszorban azt hiszem, hogy nem tudunk még valóban szavazni erről, mert megállapítottuk, hogy noha sok szimulációs térkép van meg, de még nincs mindegyik meg, a bizottság is hangsúlyozta ezt, vannak olyan tagállamok, amelyek igencsak visszafogottak e tekintetben, tehát politikai szempontból tőlünk nem várhatják, hogy hozzájárulunk egy olyan rendszerhez, amiről nem tudjuk, hogy hogyan fog pontosan kihatni, valamennyien képviselők vagyunk, és akkor a helyszínen biztos, hogy ebből zűrzavar támadna, tehát bizonyosan nem tudok olyas valamiről szavazni, melynek a következményét nem ismerem. Ez egy alapelv. A harmadik dolog, elkezdhetjük a munkát, de nem az agrárreform keretében, mert nagy konfliktus van, Herbert Dorfman már leírta ezt, mert egy előzetes jelentést már készített erről. A nagy konfliktus arról szól, hogy politikailag meg kell állapítani, hogy a biofizikai kritériumok önmagukban képesek-e megfelelően visszatükrözni a helyzetet, vagy kiegészítésként a társadalmi-gazdasági kritériumokra is szükség van. Németország esetében Világos, hogy mindkettőre szükség van, mert a biofizikai kritériumok önmagukban nem oldják meg a problémát, tudományosan értékesek ezek, de nem tükrözik teljes mértékben a valóságot, ott gazdálkodók élnek, dolgoznak, éppen ezért a gazdasági, társadalmi kritériumokat szerintem mindenképpen figyelembe kell venni, ehhez pedig időre van szükség. Éppen ezért kérem a szakbizottságot, hogy nagyon alaposan tárgyalja meg ezt a témát, és ne jussunk olyan helyzetbe, amiből már nincs visszaút. Köszönöm. Danke, Péter. Eh, Martin Ho- Köszönöm, Péter. Aztán Martin Heusling. Nos, Jár kollégával ritkán értek egyet, de most teljes mértékben, mert számomra alapvető kérdés, hogy talán a bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy hány százalék olyan tagállam van, ahol több az ilyenfajta területek nagysága. Hogy ha valakinek adnak pluszt még, akkor bizonyosan többség alakul ki a tagállamok között, hiszen így végeredményben mindenki jól jár, és az új kritériumokkal jól együtt tud élni. Tartalmilag egyetértek eh, vele, itt a gazdasági társadalmi kritériumokat is be kell vonni, Portugáliáról is beszéltünk, egy dolgot mondok, alsó Szászország esetében 80% hátrányos helyzetű terület van, úgy tűnik. Ennek ellenére alsó Szászország a leggazdagabb agrár terület, minden harmadik sertést ott tenyésztenek, tehát egészen más útra jutottak ezek a dolgok, éppen ezért más kritériumokat is be kell vonni. Rejtés számomra, hogy az ilyen régiók most hirtelen miért minősülnek teljes mértékben hátrányosnak, miközben más régiókban egészen más kritériumok vannak. Tehát én ezzel elégedetlen vagyok, és az is teljesen világos számomra, hogy nagyon sok térképet be lehet itt mutatni, persze, nem tudom megítélni például a Portugália térképét, hogy ez helyese, nagy utazást kellene ugyanis tennünk, hogy minden egyes hátrányos helyzetű területet felkeressünk, tehát mindenképpen meg kell tudnunk bízni abban, ami itt a munkaeredményeként megszületik, de az is világos, hogy az agrárreformmal együtt ezt az ügyet nem tudjuk gyorsan lezárni, először is az összes térképre szükség van, és aztán még több kérdés is felvetődik itt a végén, mint amennyi válasz van, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, és többségében egyetértünk itt azzal, hogy ezt a témát le kell választani a kapreformról, és nyugodtan meg kell vizsgálni, és nem csak a hektárokat kell itt összeszámolni, hanem részletekbe kell mennünk. Grazie Martin Halbert. Köszönöm szépen, Halbert, majd Luz Capula Santos. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm uh, uh Reis Hoffnál asszonynak is ezt a bemutatást. Egyetértek Martin Hoislang kollégával, noha eh, nem mindig így van ez, és aztán más eh, felszólalásokkal is egyetértek. Nem győzött meg az engem, amit bemutatásra került. Hogyha megnézzük a százalék arányokat, akkor ez erőteljes hamisításhoz vezethet. Ugyanolyan százalék arányok maradhatnak. Én Bajorországot nem láttam, nem voltam itt. 400 ezer hektár kieshet, és 400 ezer hektár újonnan bekerülhet a rendszerbe. Mindenki elképzelheti, hogy ez micsoda politikai zűrzavrakat okozhat. Hogyha Bajorországot nézem, 50-en azok közül, akik bekerülnek, egyáltalán nem hátrányos területek, és tulajdonképpen nem is emelnek igényt ilyen, ilyennek való minősítésre. 400 ezer hektár viszont kiesik, és nekik nagyon nagy gondot okoz ez. Egyesek nyugodtak lesznek ezen következményétől, mások viszont igencsak dühösek. Aztán itt van a biofizikai kritériumrendszer, semmi pozitívot nem nyerhetünk ebből. Ezek szerepet játszanak ezek a kritériumok, de a rendszer jellegi formájában erőteljes hiba lehetőséget hordoz, ez a 66%-os arány elég a hátrányos területnek való minősítéshez, 65% esetében még nem minősül ilyennek a terület. Tehát itt biztos, bizonyossággal nem dönthetünk, hogy ez jobb rendszer lenne, mint a korábbi, és nem tudom például, hogy mecklenburg mert milyen a helyzet, saját bajor tapasztalataim alapján a 60-as években itt teljes mértékben átdolgozták a mezőgazdaságra vonatkozó szabályozást, itt az összevetés adatai Németországban a mezőgazdaság területén. Nos, itt lehetőség lenne a biofizikai kritériumokkal való gazdasi, gazdagításra, és ez bizonyosan egy jobb rendszert eredményezne, mint a bizottság javaslata. Ezzel nem tudok egyetérteni és csodálkozom, hogy a nagy tagállamok, mint Franciaország, illetve Spanyolország nem mutatták még be ezt a térképet, és csak ki tudom emelni, hogy úgy vélem nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármiféle döntést is hozzunk erről a rendszerről, amikor, amíg még nincsenek pontosabb számadatok, és amíg nem dolgozzák át a rendszert, ilyen formájában ugyanis a rendszer európai szintű alkalmazása nem alkalmas. Luis Capulas e poi Siekeri. Luis Capulas, Köszönöm szépen, elnök úr köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak az elvégzett munkáért, és azért, hogy rendelkezésünkre áll, és rendelkezésünkre bocsájtotta az adatokat, amikkel rendelkezik. Ugyanakkor a kompromisszum, amit, amire jutottunk, az egy megfelelő kompromisszum volt, azt megszavaztunk a vidékfejlesztési anyagban abban maradtunk, hogy 2014 végére a bizottság egy törvényjavaslatot nyújt be. Ugyanis olyan térségekről beszélünk, ahol természetes hátrányok vannak, tehát hogyha természetes hátrányok vannak adott térségekben, nem látom, hogy miért van az, hogy most csak biofizikai kritériumokat vettek figyelembe. Én nem tudom, hogy melyek a legjobb biofizikai kritériumok, mi a legjobb kombinációja, de ezekről beszélni kell még. Nem gondolom azt, hogy a jelenlegi reform megbeszélése során nekünk ezekről a hátrányos helyzeti térségekről is dönthetünk. Ugyanakkor mindez, ez vonatkozik az én térségemre is. Szeverenszki, majd Luling asszony a végén. Köszönöm. Placje i z czego wynika, że niektóre kraje nie dostarczyły a kérdésem az lenne, hogy kapunk-e egy teljes körű szimulációs térképet, hiszen a bizottság bizonyos országokból nem kapott információkat. Mivel magyarázható ez? Ami a munkamódszert illeti. A elegendőnek tartja a bizottság a biofizikai kritériumokat, adott esetben létezhetnek már olyan elemzések, hogy további kritériumokra van szó. Ami pedig az elhatárolást illeti, úgy gondolom, hogy ezt a megfelelő szinten kell elvégezni. A probléma abban rejlik, hogy számos közösség egyszerűen méretté tekintve nem képes ebben a folyamatban részt venni, vagy túl kicsi, vagy túl nagy ami pedig a felméréseket illeti, úgy gondolom, hogy itt talán bizonyos összehasonlítási adatokra van szükség. Nem lehet nagy közösségeket, kis közösségeket összehasonlítani. A további kérdésem, mikor kerül sor az adatok végleges verifikációjára? Ezt korrekt módon, objektív módon kell elvégezni ha abban reménykedünk, hogy tisztességes feltételek mentén dolgozunk. A kérdés nyilván kapcsolódik a pénzügyi támogatáshoz, hogyha ezt nem végezzük el, akkor problémák fognak felmerülni. Köszönöm, Szikerszki. Most Luling asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Egy kis kérdésem lenne, ami ezt a bizonyos finom hangolást illeti, szeretném megtudni, hogy ez kötelező lesz-e, avagy a tagállamok dönthetnek arról, hogy alkalmazzák ezt, vagy sem. Egy második kérdés. Miért habozik a bizottság validálni a tagállamok által megküldött szimulációkat. Azt hiszem, hogy kollégáim már feltették ugyanezt a kérdést. Tudom például, hogy Luxemburg át adta a szimulációját, de nem akarja az összes adatot átadni azelőtt, mielőtt a bizottság validálná ezt a szimulációt. Tehát talán felkérném a kollégákat, hogy Kapula Santos úr jelentése keretében nyújtsanak be módosítókat, ugye itt a vidékfejlesztésről van szó, csak azért, hogy kötelezzük a bizottságot arra, hogy validálja vagy utasítsa el egy indokolt vélemény kísérletében a tagállamok által benyújtott szimulációkat, és mindezt egy adott határidőn belül, három vagy hat hónapon belül kell megtennie a beérkezéstől kezdve, mert így tovább nem folytathatjuk. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm szépen, köszönöm Luling asszonynak a felszólalást, és most elhangzott elég sok kérdés, remélem a az igazgató úr és szakértői tudnak válaszolni az elhangzott kérdésekre, majd aztán egy döntést kell hozni ugyanis nekünk Capula Santosnál ezt a pontot elhalasztottunk, és aztán hozni kell egy döntést annak alapján, amit a bizottság részéről elhangzott. Tehát el kell gondolkodni ezen. Parancsoljon! Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megkapom a szót. Szeretnék néhány pontra rámutatni, amelyeket felmerültek a kérdések Ben, eh, majd átadom a szót a kollégáinak, hogy ők konkrétan válaszoljanak egyes felmerült kérdésekre, tehát én általános eh, kérdésekre fogok válaszolni most. A következőt szeretném mondani. Először is azt szeretném mondani, hogy ez a gyakorlat eh, egy egy olyan gyakorlat, amelyik nem érinti a hegyvidékeket. Ez egy olyan gyakorlat, amelyet a specifikus országok is érinti, olyan területek, amelyek specifikus problémákkal küzdenek, ez legfeljebb az adott országnak a 10%-át adhatják. Nos, vannak ami a korlátait a korlátokat illeti a munkánkban, ezekre nagyon sokan rámutattak. A számvevőszék megbízott minket azzal, hogy olyan objektív kritériumokat dolgozzunk ki, közös kritériumokat, amelyek révén megtörténhet a területek elhatárolása sok-sok év tudományos munka után, amelyikben központi kutatóintézeket is figyelembe vettük, megállapítottuk ezeket a fizikai kritériumokat. Nagyon nagy munka volt ez, nagyon nagy egyeztetések zajlottak. Az objektív kritériumok alapján vannak olyan térségek, amelyek kilépnek, vannak olyan térségek, amelyek belépnek a kritériumok hatája alá. És a lényeg az az, hogy megpróbáltuk a lehető legobjektívan dolgozni. Bizonyára ez egy olyan munka, amelyik még nincsen kész, ugyanakkor ebben a folyamatban az összes tagállam segítségével dolgozunk, a tagállamok be nyújtják az adatokat, és ezért van az, hogy hiányzik néhány ország, mert olyan országok, amelyek nem nyújtották még be ezeket az adatokat. Ez azt jelenti, hogy ők még dolgoznak, vannak olyan esetek, amikor már megkaptuk, de még feldolgozás alatt állnak az adatok, és a tagállamok még nem járultak hozzá, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk. A finom hangolás egy olyan munka, amelyik azokra a térségekre vonatkozik, ahol természetes korlátok vannak. Ott van egy bizonyos rugalmasság a finom hangolás során. Egy olyan munka dokumentumot dolgoztunk ki, amelyet alaposan megvitattunk, egy olyan munkacsoporttal, amelyet meghívtunk, és önöket is meghívom, hogy részt vegyenek itt a munkacsoportban. Egy olyan munkáról van szó, tehát amelyik gazdaságilag korrekt, és amelyik kötelező módon meghatározza azt, hogy a tagállamok milyen rugalmassággal rendelkeznek. 23 tagállam nyújtott be egy, egy jelezte azt az igényt, hogy legyen egy közös kritériumrendszer, amit alkalmaznak. Ugyanakkor elismerik azt, hogy szükség van egy bizonyos rugalmasságra. Látják azt, hogy szükség van egy átmeneti időszakra. Nos, a javaslat, ahogy a kolléganőm rámutatott, vannak bizonyos esetben olyan szimulációk, amikor is nem amikor más intézmények nyújtják az adatokat. Ez azért van, mert bizonyos térségekben ők védezték, végezték eddig ezt a munkát. Nos, ez egyfajta másik rugalmassági kritérium, amelyik, a, a, amelyet a tanács jóvá hagyott, bizonyos esetekben az administratív egységek különböző eloszlása az oka ennek, ugyanakkor mindenhol ugyanazokat a kritériumokat alkalmazzák, amelyet mind a 23 ország alkalmazott, amikor benyújtott az adatokat a tanácshoz. Nos, figyelembe vettük mindezeket, figyelembe vett említettük azt, hogy vannak eh, bizonyos eh, különbségek, ezeket megpróbáltuk összeegyeztetni, és megpróbáltuk a lehető legobjektív objektívabb szempontok alapján minősíteni és osztályozni a területeket. Ezek olyan megállapítások, amelyet szerettem volna eh, megemlíteni a helyzet tisztázására. Most, hölgyem, hogyha ön a szakértőnk hozzá akar szólni. Technical. Talán néhány technikai kérdéshez szeretnék hozzászólni. 20 tagállamnak a térképét látták. Múlt alkalommal más térképeket mutattunk Spanyolországból, Balgérió és Spanyolországból. Amit nem látunk, az Ciprus, Málta, Bulgária, Lengyelország. A jelenleg rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a kedvezőtlen adottságú területek nőnek 38%-ról 41%-ra. Természetesen tagállamok esetében vannak változások, vannak akik nyernek, vannak akik pedig elvesztenek területeket, viszont egy egyensúlyi helyzet kialakult, ami pedig a finom hangolást illeti ez mindenképpen rámutat arra, hogy a biofizikai tulajdonságok nem százszázalékosan készek. Természetesen eh, nem lehet itt különbséget eh, tenni az egyes kritériumok eh, között, mert különben egy másik rendszerbe kerülünk áll. A természeti kedvezőtlen adottságok, ez alatt talajt, illetve klímát értünk, ezek állandó jelleggel fennálló nehézségek, kedvezőtlen adottságok kihatással vannak a mezőgazdasági termelés költségeire, ezt próbáljuk kompenzálni a támogatás révén, hiszen a mezőgazdaság, ahogy mondtam, magasabb termelési költségekkel dolgozik. Ha alacsony a népesség, vagy a népsűrűség, ez szociogazdasági kritérium, ennek viszont nem feltétlenül az a következménye, hogy nőnek a termelési költségek. Ebben az esetben nem tudunk valamit kompenzálni, aminél nincs szükség kompenzációra. Ami a finomhangolást illeti, itt biofizikai kritériumokat tudunk figyelembe venni. Itt lép be Németország a németországi kritériumrendszerrel, hogyha egy, egy területen vannak bizonyos hátrény, hátrányok, de ha ez sikerült időközben technikával vagy jobb természeti feltételek megteremtésével áthidalni, akkor változik a helyzet. Gondolok itt egészen például Champagne területére. Azt tudom mondani, hogy az Európában elhatárolt területek 50%-a esetében elmondhatjuk azt, hogy nem rendelkeznek valódi hátrányos adottságokkal, ott esetben, e, ott ebben az esetben termelési költségekkel kell számolnunk. Köszönöm szépen. Jim, még hozzá akarsz szólni? Még egyszer szeretném a bizottságot megkérdezni hogy létezik az, hogy területek bekerülnek, eh, kikerülnek, de területek nem kerülnek be. Miért egyirányú ez az utca? Azért, mert szükség van egy természetes hátrányra, annak érdekében, hogy a területet el tudjuk ismerni. Nem tudjuk azt mondani, hogy különféle okokból a mezőgazdaságban dolgozó nem tud eleget keresni, és éppen ezért kell kompenzálni, hanem itt ne természeti adottságokról van szó, amely magasabb költségeket eredményez. Ezt az összefüggést kell igazolni ha ez összefügg biofizikai kritériumokkal, akkor tudunk előrelépni ebből a szempontból tudjuk csak megközelíteni. Nem mondhatják azt, hogy gazdasági vagy más típusú nehézségek vannak, vagy szociális nehézségek vannak egy területen, és éppen ezért kell bevonnom egy területen, amely alapjában véve nem rendelkezik kedvezőtlen természeti adottságokkal mert különben egy teljesen más eszközre, intézkedésre van szükség. Az én szempontomból csak a biofizikai kritériumokat vehetjük figyelembe. Nos, nem tudom, ezen a témán bizonyára nem fogjuk ma az utolsó mondatot meghallgatni. Köszönjük szépen a az előadást, vannak még kérdések, még nem teljes az anyag, de biztos vagyok abban, hogy a későbbiekben még fogunk erről vesz, beszélni. Nem tudom, a kollégák akarnak erről még beszélni. Megérkezett Bléva igazgató úr, úgy gondolom, hogy most az lenne a legjobb, hogy folytassuk a munkát a napirend szerint, és erre a témára visszatérünk, amikor majd egy világosabb lesz a kép. Következő napirendi pont, ez a nyolcas napirendi pont, kis szavazás lesz, kérem vegyék elő a szavazókártyákat. A nyolcas pont a megújuló energia jelenlegi kihívása és lehetősége az európai belső energia piacon címmel. Spiros Danellis az előadó, Tegnap már beszéltünk erről, a mai napon rátérünk a szavazásra. Az ITRE az illetékes szakbizottság, és ezzel a szavazással lehetővé tesszük, hogy ők figyelembe vehessék a mi véleményünket. Nos, mindenki felkészült rá. Megkérdem, megkérdem Spiroszt, hogy szeretne hozzászólni az elhangzottakhoz, a témához? Nem. Rendben van, kollégák, kérem, amennyiben mindenki készen el, kezdődhet a szavazás. Mindenki készen el? Kérem. Oké, procediamo allora col voto per alzata di mano. Akkor kéz emeléssel egyes módosítás Gilling, ki mellette Szavazás zajlik, mellette tehát. Mellette, ellene, elutasítottuk. hogy még megkérdem, de elutasítottunk. Kettes módosító, mellette, ellene, ellenőrizni kell, elnézést kérek, ellenőrizzük, remélem, hogy mindenkinek ott van a szavazókártya képpel szavazunk, kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nos, kézzel szavazzunk, hármas módosító Reimers mellette. Ellene. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük. A géppel szavazzunk, Reimers. Megnyitom a szavazást. Lezárom, illetve ellene. Elutasítottuk. És most négyes kézzel szavazunk Letfelder, parancsoljon mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas Gladfelder mellette ellene elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. Nyolcas as módosító Gladfelder. Megnyitom a szavazást. Nyolcasról tehát. Mindenki szavazott, és elutasítottuk. 9-es módosító, szóbeli Gladfelder mellette ellene elfogadtuk. És most a 13-as következik, Irling, mellette. Ellene. Tartaszkodás, elutasítottuk. Aztán most 11-es következik. 11-es mellette, ellene, tartózkodás. Itt nehéz lesz megérteni. 11-es géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Van egy gond itt a géppel? Kis türelmet kérek. akkor kézzel szavazunk, és megszámoljuk. Tehát 11-es módosító tart mellette, kérem, tartsák a kezüket fönt, mellette, 11-es. Ellene, tartsák fönt a kezüket, kérem. Sí. Elfogadtuk. Rendben van. Tovább. Tízes. Schmidt mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tizenötös mellette, tizenötös tehát. Menner Harking mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os Schmidt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es Schmidt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as Reimers mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es Girling mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 20-as Ayuso mellette ellene, tartozkodás elutasítottuk, 21-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítottuk, 22-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadtuk, 23-as mellette, ellene, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es Gladfelder mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 28-as Nikolescu mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25-ös 25-ös, igen, Girling mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26-as mit mellette, ellene, tartaszkodás. elutasítottuk. 27-es Reimers mellette, ellene tartaszkodás. elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartaszkodás. elutasítottuk. 31-es a Júzo mellette, ellene tartaszkodás. elfogadtuk. 32-es, Júzó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mit mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es Girling mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük, ezt ellenőrizzük, Girling. Kézzel kell ellenőrizni, mert a gép nem működik, kérem tartsák fent a kezüket, 36-os mellette. Tartsa föl a kezét mindenki, mert számoljuk. Kevés. 23. 23-as ellene. Approvato. Sí, sì, approvato, Elfogadtuk rendben. Akkor 37-es Nikolescu. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartaszkodás, elutasítottuk, valaki ragaszkodik az ellenőrzéshez, elutasítottuk, rendben van. 39-es Nikolescu mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. 40-es Schmidt mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. 41-es Nikolescu mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, vagy ellenőrizzük. Elnézést kérek, 41-es Nikolescu mellette, tartsanak fönn a kezüket, még számolunk. Ellene? hajszálon múlik a dolog. Rendben van, elfogadtuk. 42-es Gladfelder mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös Reimers mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartaszkodás. elutasítottuk, 43-as a Júzó mellette ellene tartaszkodás. elutasítottuk, 46-os mellette ellene elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 48-as Smith mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette, ellenőrzés? Nem. 49-es mellette, 49-es ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es Gladfelder mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. 51-es mit mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk, és végül 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nos, a teljes így módosított tervezettel mellette ellene tartózkodás E, meg kell számolni, nem működik a gép, tehát végszavazás mellette. Of course, I am here. Adesso chi Ki szavaz ellene, kérem, tartsák fenn a kezüket. Tartózkodás van-e? Nincs. Rendben van. Spiros Danelisnek gratuláció jár. Köszönöm szépen. A végső eredmény 28 mellette, 14 ellene, elnézés, és négy ellene elnézést. Nos, kollégák, és most ráterünk a következő napirendi pontra, 9-es napirendi pont. Eszmecsere. Kérem. Adolongo úr itt van. 9-es napi rendi pont következik tehát. Eszmecser az Európai Tanács eredményéről a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. Kedves kollégák! miután egy több éves pénzügyi keretre vonatkozóan február 7 8-án megállapodás született a tanácsban, úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne egy eszmecserét tartani ami a közös agrárpolitika számait illeti. Az ezzel foglalkozó osztály egy nagyon hasznos jegyzetet készített elő az eredményekről, és Albert Basso itt van az osztályról, és kérném önt, hogy röviden vázolja föl, vezesse be ezt a jegyzéket, kollégák, tudjuk nagyon jól, hogy meg kell majd nézni, hogy a parlament a plenárison majd megszavazza-e a tanács javaslatát. Mindannyian tudjuk, hogy a közös agrárpolitikáról való megállapodás az való, az, az a pénzügyi keret végső eredményétől függ. Tegnap Maria Begenes a bizottsági ülés előtt megkért minket arra, hogy egyértelmű az, hogy a plenárison majd kérünk tárgyalási mandátumot, összeszedünk addigra majd véleményeket és javaslatokat, és ugyanúgy, ahogy a január 23-án, 24-én megszavazott anyagnál. Tehát ez az eredmény nem fogja megváltoztatni a munkamenetünket. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a mai napon nagyon hasznos ez a napirendi pont, hogy legyen itt egy közös eszmecsere, Üdvözöljük tehát Albert Tasso, aki majd bevezeti ezeket az adatokat. Eh, annak érdekében, hogy megértsük, hogy a tanács döntései milyen kihatással lesznek a közös agrárpolitikára. Megadom a szót Albert Tasso-nak, a titkárság közben följegyzi azok, akik szeretnének szólni. Luis Capola Santos közben eh, szeretne hozzászólni. Elnök úr, egy mm, javaslatot szeretnék tenni, mielőtt be, áttérnék a vitára. Ma február 21-e van az Európai Tanács február 6-án, 8-án volt. 13 nap telt el azóta, amióta volt a tanácsülés, én úgy vélem, hogy elfogadhatatlan, hogy 13 nappal később a parlament és jó maga, mint előadó, illetékes előadó, addig nem kaptuk meg az adatokat, nem kaptuk meg a nemzeti borítékoknak az adatait én egy eh, nyilvános eh, nyilatkozatot fogok tenni, hogy eh, panaszt emeljek, mert ebben az esetben átláthatóság teljes hiányáról tesznek tanúbizonyságot az illetékesek. Hogyha 13 napig elrejtik ezeket a számokat, talán ez azért van, mert valamit el akarnak rejteni. Én szeretném tudni, hogy a tanács és a bizottság mit akarnak elrejteni a közvélemény elől a tárgyalások során voltak informális tájékoztatók, ugyanakkor én nem tudom, hogy mi történt igazán. Nem szeretném azt tudni, hogy egyes tagállamokkal voltak zárt ajtók mögötti tárgyalások, de egyeseket kihagytak. Én kaptam egy összehasonlító százalékos táblázatot, kedves Michel, én nem kaptam meg, hogy milyen tárgyalás, a, mik a tárgyalások eredményei. A, a bizottság elnökéhez kell a szakbizottság elnökének panasz kellene emelni a szakbizottságunk nevében is. Ez nem megmagyarázható, e, szerintem egy politikai e, döntés született, amelyik mögött nincsenek e, specifikus kritériumok, és most a tanács és a bizottság megpróbálnak valamilyen módon, elfogadható módon elmagyarázni az eredményt, és mi igazándiból nem kapunk semmilyen tényleges információt. Szeretném, elnök úr, hogy emeljen panaszt a szakbizottságunk nevében, ugyanis az Európai Parlamentnek joga van az adatokat megismerni, a, a számokat megtudni, mert különben nem tudunk reagálni, hogyha nem ismerjük a számokat, hogyha nem ismerjük az adatokat. Ez az én hivatalos panaszom, elnök úr. Köszönöm szépen, Louis. Csatlakozom eh, és támogatom szavaidat. Világos, hogy eh, az egész keret még nem tisztázódott, és pontosan ezért hívtuk össze ezt a mai napi rendi pontot, és ezért eh, kértük föl a tematikus osztályt, hogy adja elő ezeket a számokat, hogy megfelelő módon értelmezzük. Valóban nem kaptuk meg a végleges, hivatalos adatokat, nem látjuk, hogy országról országra mit jelentenek ezek az egyezmények, amik, amelyek február 8-án született nem látjuk az, hogy milyen kihatással lesz ez a közös agrárpolitikára, de más eh, politikai tételekre sem látjuk, hogy milyen hatás lesz. Nagyon nagy kérdések vannak. Az a kérdés is ott van, hogy a teljes összeg és a valós összegek közötti különbség, tehát, hogy a vállalások és a tényleges források közötti különbség az hiányzik, nem tudjuk, hogy mik ezek, ez mind megnehezíti a munkánkat, nem tudunk véleményt nyilvánítani egészen addig, amíg nem ismerjük ezeket a számokat, az összes frakció ezen dolgozik, mindenki azon dolgozik, hogy egy olyan határozatot dolgozunk ki, és ezeket előkészítjük, és majd Strasbourgban fogunk egy végleges véleményt nyilvánítani, ugyanakkor a mezőgazdasági szakbizottság nevében valóban egy jegyzékben panaszt fogunk emelni. Megadom a szót a Dessa úrnak, aki a megfelelő tájékoztatást fogja nyújtani, majd utána visszatérjünk eszmecseréhez. Luis, még egyszer elnézést kérek, elnök úr. Egy másik kérdést is fel szeretnék vetni előzetesen. A tanács következtetései a dokumentumok alapján arra mutatnak rá, hogy a tanács dönt tartalmi döntéseket is hozott a közös agrárpolitika reformjáról, különböző pilléreket érintően, különböző egyéb politikákról, a capping, stb. Nos, szeretnék, hogyha elmagyarázna valamit, és más kollégák sem értik, hogyha ez az európai tanács álláspontja és az kormányfők véleménye. És mivel a, minisz, a, a mezőgazdasági miniszterek kapnak majd mandátumot arra, hogy megvitatjunk olyan kérdéseket, amelyek korábban már amelyekről már korábban döntés született egy magasabb szinten. Nos, tudnunk kell, hogy miről fogunk tárgyalni, és milyen mandátumok lesz azoknak, akik velünk szemben állnak, annak érdekében, hogy megértsük, hogy az intézményi kérdések hogy működnek. Köszönöm szépen, Luis, ezt a kérdést, tisztázni fogjuk ezt a kérdést is. A Dán elnökség alatt, és aztán későbbi elnökségek során, a ciprusi elnökségek során a titkárságunk érdeklődött erről. A döntések, amelyek megszületnek, az egy box. Nos, azok a döntések, amelyek megszülettek az Európai Tanácsnál 7-en, 8-en, ezek nem korlátozzák a, a mi szavazatunkat, nem korlátozzák a mi akaratunkat, és remélem ezt majd a plenárisan ez a szavazat ezt megerősíti, mi továbbra is ragaszkodunk a szavazatunkhoz, illetve szavazásunkhoz, illetve a döntésünkhez, és majd utána a tanácssal és a bizottsággal beszélni kell, tárgyalni kell a eh, mezőgazdasági miniszterek természetesen vagy meg fogják hallani a szavunkat, és akkor mindenképpen ők támogatni fogják azt, amit a kormányfők mondott. Ugyanakkor mi folytatjuk az irányvonalunkat, jogilag ez nem korlátoz minket, mi folytatjuk a hatáskörünket, hatáskörünkben, ugyanis a tanács ez nem érinti. Eszter, szeretnél hozzászólni? I think those two points... Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez a két megjegyzés rendkívül megalapozott. Mi, mint mezőgazdasági szakbizottság, természetesen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ebben a határozatban meg kell említeni, hogy nincsenek rendelkezésre álló megalapozott és részletes adatok, épp itt sokkal többről van szó. Elnök úr, hogyha ön egyetért ezzel, akkor a bizottság teljes nevében ezt a két megjegyzést továbbítsa, és ami a mezőgazdaságot illeti, itt mindenképpen szükségünk van további adatokra. Sokkal több adat áll rendelkezésre, mint amit nekünk elmondanak. Rajtunk fog lassan mindenki nevetni, hiszen mindenki többet tud, mint mi, és nekünk kellene alapjában véve megalapozott döntéseket hozni. Köszönöm. Köszönöm, Eszter. Csak szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy már mind a kapcsolattartó csoport Schulz akkor a különböző ülések során felvetettük, hogy mindig, amikor negotiation box érdemi érveket is tartalmazott, nem csupán számadatokat a kapreformjáról, mint például az első pillérből a második pillérbe való áthelyezés a forrásoknak, vagy a capping kérdése. Nos, ez esetekben mi, illetve a parlament elnöke erőteljesen nyomatékosítottuk, hogy ezek olyan témakörök, amelyek az együttdöntés tárgyát képezik, tehát a tanács nem vethet fel ilyen témákat, amelyek a parlamentet érintik, illetve a mezőgazdasági szakbizottságot. Ezzel kapcsolatosan természetesen eh, van egy különböző értelmezés a tanács részéről. Ismétlem tehát a jogi szolgálataink eh, azt mondják nekünk, hogy semmi nem változik a mi hatáskörünket illetően, tovább haladhatunk tehát szavazásunkkal, illetve szándékunk kifejezésével, és aztán persze a tárgyalások eh, lesznek azok a fórumok, amikor meg próbálunk a tanács szándékáról tájékozódni. Ami a számadatokat illeti, a tematikus főosztály részéről Albert Messzó fog ezekről beszámolni. Tény az, hogy itt elég nagy az űrzavar más európai intézményeknél is. Nem csupán a parlament nem rendelkezik a számadatokkal, nem értik pontosan az intézmények, hogy milyen kihatásai lesznek a február 7-i, 8-ai döntéseknek. Ezért tehát megadjuk a szót Albert Massonnak, kérem, hogy világosítson fel minket tematikus főosztály nevében ezen eseményekről. Louis indikációit fogom követni, a lehető legerőteljesebb módon kifejezést adunk értésünknek Albert. Köszönöm, elnök úr. Nos, a jogi munkát, illetően a B-tematikus főosztály részéről készítettünk egy elemzést az Európai Tanács végkövetkeztetéseiről. Február 7-8-án zajlottak ezek az ülések. A tárgy a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret. Elektronikus formában fogjuk a délőtt végén megküldeni önöknek a végleges változatot. Néhány másolatot már kiosztottunk itt az ülés folyamán. Ugyanakkor mi egy ideiglenes feljegyzést készítettünk, amely ugye ideiglenes azon okok miatt, amelyek itt már elhangzottak, hiányoznak ugyanis a tanács által megerősített, vagy a bizottság által megerősített számadataink, és sajnos megállapíthatjuk, hogy a parlament társjogalkotói szerepe ellenére nem kapott hozzáférést ugyanazokhoz az információkhoz, mint a tagállamok. A végleges változat remélhetőleg nem sokára rendelkezésre áll intraneten és interneten egyaránt. A fejezés célja az, hogy összevessük az Európai Tanács eredményeit a parlament, illetve a bizottság álláspontjával. Két állásfoglás volt 2001. júniusában, illetve 2012-ben valamint voltak itt módosítók, amelyeket az Agriszak fogadott el januárban a tárgyalási mandátum alapján. Ez a feljegyzés öt részre oszlik. Az első rész eh, a pénzügyi tárgyalásokat mutatja be intézményi nézőpontból. Ott megpróbáljuk kifejteni részletesen, hogy eh, milyen kérdések vetődtek itt fel Kapulás Santos és más képviselők részéről az intézményes kapcsolatok a többéves pénzügyi kellett, illetve az agri tárgyalások között, és aztán beszélünk a parlament állásfoglalásairól, 2011-2012-es állásfoglalásokról van szó, a tanács végkövetkeztetéseivel együtt, aztán a harmadik részben foglalkozzunk a pénzügyi keret globális elemzésével, melyet az Európai Tanács elfogadott, fejezetenként történik ez, a negyedik részben pedig specifikus módon elemezzük a kettes fejezetet, a közös agrárpolitika területét, a közvetlen kifejezetésekkel, a piac politikával, illetve a vidékfejlesztési politikával. Végezetül összevetjük az Európai Tanács megállapodásait a kapra vonatkozó elemekkel, a komagrival el, által elfogadott ö, módosítókkal. Láthatjuk, hogy itt egy meg nem felelés van az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament álláspontja között. Ami a feljegyzés tartalmát illeti tekintettel arra, hogy elég rövid időt kaptam a szólásra, csak néhány kommentára szorítkoznék. Egyesek kedvezőek. Egyrésztől láthatjuk a 27-es oldalán ennek a feljegyzésnek a különböző százalék arányokat, megmutatja ez, hogy az egyes fejezetek hogyan alakultak 2007, illetve 2020 között. A tanács végkövetkeztetései után az első elem, hogy az egyes fejezet megőrzi első helyét pénzügyi szempontból a 2014-2020-as pénzügyi keretben. Ezen év végén a időszak végén 2020-ban az egyes fejezet szinte felét teszi ki az Európai Unió költségvetésének. A kettes fejezetet illetően, ahol a kap is el van helyezve tehát, ez nagy vesztese lesz az új időszaknak, mivel 40%-a volt 2013-ban a ö, költségvetésnek, és csak és 36% százalék lesz mindez az időszak végén, tehát 4 százalékos veszteséget könyvelhet el a kap. A kap első pillére különlegesen érintve van ezen változásoktól. 32% százalék volt 2013-ban, és 27% százalék lesz 2020-ban. Tehát ez 5 százalékos csökkenést jelent. Az 1B alfejezet, a kohéziós politika, Nos, ez szintén 10%-ot veszít, 34% 2020-ban, és 37% volt ez 2013-ban. Nos, a kap teljes összegét illetően erős csökkentést tapasztalhatunk a 2007-2013-as időszakhoz képest. 417 milliárd és 360 valahány milliárd a kettő közötti ö, különbség. Tehát ez a két számadat. Az a vesztesség összességében 12,2 milliárdot tesz ki, ez 3,4%-os csökkentést jelent. Ez csupán néhány százalék arány a közvetlen támogatásokat nézzük meg, 3,2%-kal csökkennek ezek. Ez a korábbi időszakhoz képest való összevetésben jelent, összevetést jelenti, 11,2%-ot veszít a vidékfejlesztés végezetül. Jelezni kell az erős csökkentést, amelyet a piacpolitikák szenvednek el. Becsléseink szerint, ezek csak átmeneti becslések, 40%-os csökkentésről van szó a piacpolitikák esetében a korábbi időszakhoz képest. Ebben a kontextusban a költségvetési szigor alkalmazása is szóba jött 2014-től, és figyelembe kell venni az, az agrártermékek piaci volatilitását is. Aztán néhány kommentár a 2013-as évet illetően összevetve a, kore, a következő pénzügyi kerettel. Nos, a 2020-as év lesz a bázis év a következő időszakra vonatkozóan. A csökkentés jelentős, az első pillérben, hogy összevessük ezeket az összegeket, mi a moduláció alkalmazását választottuk 2013-as év alapján, de figyelembe kell venni a phasing in hatásait is az új tagállamok számára a 2013-as évet illetően. Az eredmény az, hogy az első pillér a támogatások és a piac összességében 13,6%-kal csökken a két év 2013 és 2020 között, de a nagy vesztes továbbra is a piacpolitika 40%-os csökkentéssel. A vidékfejlesztési támogatás 2,7 milliárdot veszít, ez 19%-os csökkentés jelent összességében. Nem tudom, hogy ez elegendő-e, pontosabb információkért e-mail címünkön tudnak tőlünk információt kérni. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm Albert. Úgy vélem, hogy adatokat, elemeket hallottunk, amelyek már lehetővé teszik, hogy készítsünk egy első értékelést, amely ugyan nem lehet végleges, és a hiányosságokkal együtt, amelyeket jeleztünk a kezdetben, de bizonyosan lehetővé teszik ezek az adatok, hogy a az állam és kormányfők február 7-én, 8-án megszületett megállapodása, amely túl azon, hogy egész Európa számára nem jelent egy szép eseményt, hiszen a történelem során első ízben csökkent Európa költségvetése, de ezen túlmenően a közös agrárpolitika esetében sem lehetnek kedvezőek a kilátások, hiszen az adatok csökkennek. Ez tehát egy olyan elem, amelyet mindenképpen értékelnünk kell. Nyilvánvalóan ebben a keretben a kapnak szent források egyesek szerint kevésbé csökkentek, mint az egyéb területekre szent források. Ez azonban bizonyosan egy speciális ítélet, amely bizonyosan nem kapcsolható össze a kap reformmal, illetve azon döntésekkel, amelyek esetében kérjük majd a plenáristól a tárgyalási mandátumot. Ezek tehát az elemek, most megnyitom a vitát az előzetes észrevételeink alapján, és kérem a kollégákat, hogy jelezzék, hogy ki kíván ehhez a témához hozzászólni. Vacsakovszki és Hojszling már szót is kértek, tehát nekik azonnal meg is adom a szót. Vacsakovszki, úr, aztán Martin Hojszling. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Eléggé aggodalommal töltöttek el ezek a bemutatott eredmények, nagyon rossz híreket hallottunk, és nem túlzottan rózsás jövőt festenek az európai mezőgazdasági politika elé. Ezek a csökkentések Lengyelországot is súlyosan érintik. Lengyelország elmarad Nyugat-Európa mögött ezen a területen a mezőgazdaságnak súlyos következményei lesznek Lengyelország számára, a kormánynak tennie kellene valamit. Amit itt kaptunk, adatokat, ezt egy táblázatos formában láttuk, és amit ha megnézzük a második pillérét a teljes CAP teljes kapnak a megosztást az egyes tagállamok között. 2007-2013-as időszakról beszélek most. Ez az adat tartalmaz-e a nemzeti támogatásokat is? 2007-ben ez 40 százalék, aztán 50 százalék, 60 százalék. Ezek voltak a kifizetések ugye az Európai Unió részéről, és 2020-tól pedig lesznek nemzeti kifizetések is a gazdálkodók részéről. Nem azt mondom, hogy ezeket is figyelembe kell venni, de a kérdésem az, hogy figyelembe vették-e, hogy ezek csupán csak Európai Uniós kifizetések a nemzeti rész nélkül? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm, Vajcsahovszki. Kérem, hogy majd a kérdésforduló végén válaszoljon a képviselő kérdésekre. Mártin, aztán Maria Ginesz kért szót. Mártin elsőként. Nos, én nem szeretnék... Ja, ja, de Köszönöm szépen, nem szeretnék itt részletekbe menni. Ha, parlamentben ugye egy általános véleményt kell hall, képeznünk, hiszen odakint azt halljuk, hogy a mezőgazdaság még egész jól kikerült ebből a helyzetből. Folyamatosan ezt halljuk, hogy a mezőgazdaság még jól megúszta ezeket a csökkentéseket. De ha megnézzük az új mezőgazdasági politikának a tartalmát, akkor ezt össze kell hasonlítani a teljes költségvetéssel úgy gondolom, hogy nekünk, mint mezőgazdasági politikusoknak rá kell mutatnunk a költségvetési tárgyalások során 906, eh, 906 eh, eh, milliót megígérni, aztán és végül is, hogy mennyit adtak részünkre, ez az egész mezőgazdasági politikának a legsúlyfontosabb kérdése. Ez azt jelenti, mint hogyha nagyon szép címkéket ragasztanának rá különféle üvegekre. Ez az egész problémának a lényege. Fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy hogyan akarjuk megfogalmazni, megvalósítani az új mezőgazdasági politikát, hogyha a tartalom üres, nem létezik ez a kérdés bennünket különösen bosszant, és többen egyet fognak érteni, hogy éppen a vidékfejlesztés az, amely legjobban megszenvedi a megkurtításokat. Múltkor is, múlt alkalommal is ez volt, holott a vidékfejlesztés jelenti a továbbfejlődésnek a potenciáját. Ezt ilyen módon nem lehet elfogadni éppen ezért nem vagyok teljesen biztos abban, hogy az egyes politikai családok valóban tudni hallatják magad a hangukat. Ha meghallgatjuk azt, hogy Cameron úr és Merkel asszony mit mond, így köszönetet mondhatunk-e nekik avagy sem, illetve mit fognak szólni azok, akik kormányzati felelősséggel rendelkeznek oda-haza hogyha a keresztény demokraták végül is ellentmondanak Merkel asszonynak a parlamentben, és ha Cameron urat is leszavazzák, akkor felmerül az a kérdés, hogy a parlamentnek hogyan nézzen ki a szavazati aránya végül is. Én valóban elfogadhatatlannak tartom, hogy a kormányok jobban ismerik a közös mezőgazdasági politika részleteit, mint mi. Nem tudom, hogy Merkel azt, hogy mennyire érti a közös mezőgazdasági politika lényegét, és azért csodálkoztam, hogy most hirtelen elkezdenek beszélni a zöldítésről, nem is az ő illetékességi körébe tartoznak ez nem arról van szó, hogy bennünket jobban vagy kevésbé jobban érintenek ezek a megkortítások, hanem egész egyszerűen az egész költségvetéssel nem tudunk egyetérteni. Köszönöm. Köszönöm, nem első ízben tartana Mártin, hogy az Európai Parlament a szavazásot illetően eltávolodik a különböző kormányoktól, mi természetesen szabadok vagyunk, és meg vagyok győződve róla, hogy ezzel az alkalommal is megmutatjuk majd ezt. Maria Guinness, aztán Jim Nicholson. Thank you, Chairman. Uh, my... Köszönöm szépen, Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a politikai osztálynak, egy nagyon értékes dokumentumról van szó, a 47-es és a 48-as oldal is különösen fontos, itt egy nagyon fontos pillanatfelvételt látunk. Szeretném elmondani a kérdéseimet először. Arról volt ugye szól, hogy ez a tanács számára egy tárgyalási mandátumot jelent, de a sorok között én azt olvasom, hogy szükség van arra jelentős erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy 2013 nyáráig végezni tudjunk ezzel a feladattal. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire realisztikus ez a határidő. Piaci intézkedésekről sor 40%-ot hallottam. Szeretném ezt egy picit jobban megmagyarázni aggódnunk kellene amiatt, hogy a piaci intézkedések most közvetlen kifizetéseket jelentenek így eh, csökkennek eh, a kifizetések, a támogatások az egyes pillérből, és mindez egy különösen nehéz helyzetet teremt számunkra. Michel nyilvánvalóan majd beszélni fog erről, itt további magyarázatokra van szükség. Úgy gondolom, hogy kicsit kikerült ez a figyelem központjából. Mindenképpen foglalkoznunk kell a pénzügyi fegyelemmel is, ami véleményem szerint azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetésekben további csökkenések lesznek. Minden rendben lenne, hogyha a termelési költségek csökkennének, de ismerjük az, a realitásokat, hiszen az áruféleségek árában nagyon nagy a volatilitás, a termelési költségek tovább nőnek. Én itt nem csak arról szeretnék beszélni, hogy miért van kevés pénz, hanem beszéljünk a kettős kifizetésekről is a, a gazdálkodók részére. Nagyon óvatosan kell fogalmaznunk. Kevesebbet fizetünk a gazdálkodóknak, holott többet kell dolgozniuk ugyanazért a pénzért. Tehát nem arról van szó, hogy kétszer is fizetünk a részére. Nagyon korlátosak az eszközeink, és elvárjuk a gazdálkodóktól, hogy kevesebb pénzért egyre többet tegyenek le az asztalnak. És van itt, van egy további három kérdés a 48. oldalon. Ez a kérdés engem különösen érdekelne a zöldítésre gondolok így, a, a felső korlátok meghatározása, tehát az egyes pillérek közötti rugalmasság. Bizonyos kérdések nem világosak számomra, mi, mint mezőgazdasági szakbizottság úgy hiszünk, hogy az együttdöntés itt rendkívül fontos, de ha megnézzük ezt a táblázatot, akkor jó lenne, hogyha itt további magyarázatokat kapnunk. Szeretném megismételni azt, amit De Santos kolléga mondott. Mi, mint parlament nem kaptuk meg a számokat. Azt hiszem, hogy ez egész egyszerűen botrányos. Ezt a vitát tovább kell folytatnunk, és nagyon határozott hangon kell követelnünk az adatokat. Tante le sottolineature che ci hai dato. Köszönöm, Mária, fontosak ezek a hangsúlyok, amikről szót ejtettél, ugyanis itt egyrésztről nem tudjuk pontosan megérteni a jelentést, jelentőségét ennek a dolognak, hiszen egyrésztről uh, itt uh, teljesen más benyomást nyerhetünk a valóságról, ugyanis a számadatok világosan beszélnek, mi többet, kérünk több forrást a gazdálkodóink számára, most Jim Nicholson, aztán a szantot, Jim. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem szeretném megismételni az elhangzottakat. Jelenleg egy korai szakaszban vagyunk ebben a témában. Azt tudom egyelőre mondani, tudom támogatni, Kapitla Santos és Maria mondott előbb, úgy gondolom, hogy köteteket mond az a tény, hogy nem kapjuk meg a megfelelő adatokat a tanács és a bizottság részéről. Mindenképpen bele kell néznünk ebbe a kérdésbe, meg kell tudnunk az okokat a, már múlt alkalommal is megállapítottam, hogy a tanácsban vannak még mindig olyanok, akik nem veszik tudomásról a Lisszaboni szerződést, hogy mi együttdöntési jogosítványokkal rendelkezünk. De végül is gyakorlatilag kell eljárnunk. Köszöntet mondok ezért a dokumentumért. Következő napokban meg, eh, tanulmányozzuk ezeket, egyelőre nem tudok rá érdemben reagálni. Nem kaptam még telefont Cameron úr részéről, és azt se kérem, hogy mondja meg, ne, azt se kérem, hogy mondja meg nekem, hogy mit kellene nekem képviselnem. Eh, vannak olyan időszakok, amikor mi is fegyelmezetten tudunk előre haladni minden esetre érdekesnek tartom, hogy 30%-ban érintett az egyes pillér, holott más területeket is érinthetnénk, és itt most foglalkozunk a kettős finansz, finanszírozása, hiszen a bizottság volt az, aki ezt a problémát okozta, és most a tanács ezzel ellen fel akar lépni. És ahogy Maria is elmondta, nagyon óvatosan kell itt fogalmaznunk, ugyanis mi szeretnénk itt előrelépni, amikor én parlamenti képviselő lettem, akkoriban a költségvetésnek több mint 55%-a a mezőgazdaságé volt. Három vagy négy évvel ezelőtt mi örültünk volna, hogyha 36%-ot megkaptunk volna. De az idők során változtak a dolgok, és most fenn kell tartanunk az élelmiszerellátás biztonságát a jövőben is. Most nem tudom, hogy kinek fizetünk, fizethetünk ugye a, a különféle lánc, kereskedelmi láncolatoknak, vagy fizethetünk a termelőknek. Egyelőre egyáltalán nem tetszik a helyzet, és nagyon aggaszt az az, hogy a vidékfejlesztés 11-11,2%-kal csökkentették. Nagyon sokan próbálták ezt megindokolni ebben a bizottságban és a, és a környezetvédelmi bizottságban is, hogy mi lesz ennek az eredménye. De realistáknak kell maradnunk, egyelőre ennyivel tudunk dolgozni, és arról kell gondolkodnunk, hogy azok, akik ilyen körülmények között termelnek élelmiszereket, az ő számukra fenntartható rendszert kell kialakítanunk. Nyilvánvalóan lehet itt morogni a dolgok miatt, de végül is megoldást kell találnunk a jövőre nézve, és bizalmat, biztonságot kell teremtenünk mindazok számára, akik az élelmiszerellátás biztonságáról gondoskodnak az Európai Unióban. Köszönöm, Tim. Kapula Santos következik, majd Brita Renes. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani. A tematikus osztály mm, nak a munkájáért rendkívül profi munkát végeztek, ugyanakkor rá szeretnék mutatni arra, hogy ezek a számok félrevezetőek, ugyanis az osztály a 2011-es számokkal, árakkal dolgozott, ugyanakkor mi a folyamatos, az állandó árakkal dolgozunk, tehát nem összehasonlíthatóak. A 32. oldalnál ott az szól, hogy a két pillérnél 0,9%-os csökkenés volt, ami az én kormányomat illeti, ott az igazi csökkenés 7,7%-os a mi kormányunk szerint, és gondolom ilyen különbségek létezhetnek más tagállamoknál is. Tehát ott lehet, hogy torzul a valóság. Szeretném tudni, hogy az osztály képes, amennyi, amikor majd lesznek adataink, megadhatja ezt az összehasonlítható reál értéken adhatja meg ezek az adatokat, különben mi nem fogunk tudni ezekből az adatokból dolgozni. Ugyanakkor ezeknek a számoknak a felhasználása a nagy közönséget félrevezetheti. Köszönöm szépen, Luis. Nagyon fontos az, amit mondtál, Britta Rénez, majd Szikereszke és a végén. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönet mondani a B részlegnek, ezeknek a számoknak a kidolgozásáért. Ezen túlmenően azt is el szeretném mondani, hogy teljes egészében támogattam azt, hogy ebben a módon nem tudunk tovább haladni és igazán sajnálatos, hogy nem érkeztek meg ezek az adatok, és Hajszlén kollégának el tudom mondani, hogy mi itt képviselők vagyunk, és nem vagyunk a kormányok szócsövei, nem szeretnénk itt zsebretett kézzel állni, és nyilvánvalóan nem szeretnénk egy az egyben azt átültetni a gyakorlatban, amit odahaza a kormányok mondanak ezen túlmenően szeretném azt is megállapítani, hogy a második pillér csökkentése teljes egészében ellentmondna annak, amivel jelenleg szembesülünk. Ha megnézzük az intézkedési katalógust, hogy a vidéki régiónak drasztikus problémái vannak, úgy gondolom, hogy költségvetés technik szempontból teljes egészében ellenében megyünk a valós tartalmi problémáknak illetve szeretném támogatni azt, hogy arányosságot kell teremteni a vidékfejlesztés és a költségvetési politika között ha nem akarunk további csökkentéseket eh, megélni, hiszen ezt a kérdést egyre nehezebb lesz odahaza majd elmagyarázni az érintetteknek. Az érintettek természetesen fenntartható költségvetést szeretnének látni hosszú távon. Nyilvánvalóan látjuk azt, hogy csökkentések lesznek, és a tagállamok láthatólag nem kések arra, hogy az európai gondolat fenntartását megfelelően támogassák anyagilag az adókat megpróbálják csökkenteni, a vámokat is érinti ez a helyzet, a gazdaság értékteremtő képességét érinti ez a helyzet. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy a Költségvetési Bizottsággal szorosan együttműködjünk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, Brita Szidereszki. Majd Ante. Skoda, <clears throat> takim dniu i tak zrobiono spotkanie z Köszönöm szépen. Van Rompöjjel már korábban voltak megbeszéléseink, és neki kellene ezt a kérdést feltenni, hiszen ő volt az, aki megteremtette a csökkentéseknek és az átalakításoknak az egész szerkezetét és ő volt az, aki javaslatot tett a nemzeti borítékokra. Éppen ezért úgy gondolom, hogy szükség lenne további részletesebb vitákra a javaslattal kapcsolatban az egyes politikai családoknak a vezetői elmondták, hogy a helyzet egyre inkább ködössé válik. A költségvetést összességében kell tekinteni. Beszélünk itt új feladatokról, új kihívásokról, azonban ezekhez nem társulnak a megfelelő költségvetési allokációk. A tagállamok saját politikájukat követik, és ezért az Európai Unió költségvetése nem teszi lehetővé, hogy azokat a célokat megvalósítsuk, amit meg kell valósítanunk válság idején. Ugyanez vonatkozik a KAP reformra is. Itt is jelentős költségcsökkentésekre került sort, ugyanez vonatkozik a kohéziós politikára, az a feladatunk ugye, hogy megreformáljuk a közös mezőgazdasági politikát, mindez újabb kötelezettségeket és terheket ró a gazdálkodókra. A költségek azok, amik dominálnak, ezt visszatükrözi a második pillérben kialakult helyzetet, különösen érinti ez Lengyelországot. A második pillérnek alatt az lenne a feladata, hogy ellensúlyozza az első pillérben történt költségeket Éppen ezért a második pillérben bekövetkezett csökkenések különösen érintik Lengyelországot, itt egy 15%-os csökkenés érint bennünket, és azok az ajándékok, amelyeket kiosztottak, emellett a második pillérben csökkentésekre kerül sor. Azt hiszem, hogy ez egy tragikus helyzetet eredményez. A tagállamoknak nem engedték meg azt, hogy finanszírozzák a közvetlen kifizetéseket az európai átlag fényében. Ezt a kérdést teljes egészében elhanyagolták a tárgyalása során, erre ma már nincs lehetőség. Így További gondolkodásra van szükség és lehetőség. Nagyon nehéz kifejezni az elégedetlenséget, nagyon nehéz arról beszélni, hogy hogyan tiltakozzunk, ha már ilyen bánásmódban részesül a kap és maga a költségvetés. Köszönöm szépen, és most Michel Danten. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Luis Capula Santos kollégámat szeretném megerősíteni abban, hogy ez nem csak az ő országában van, nálunk is vannak ilyenek, nálunk is azt mondták a miniszterek, hogy jók az adatok, és itt látjuk, hogy mások, más adatok voltak. De ő már volt miniszter, tehát tudja nagyon jól, hogy ezeken nem írott szabályok a mezőgazdasági költségvetési eh, rendelkezés álló források azok csökkennek, és elhangzott az is, hogy most az árak a mezőgazdasági termékeknek eh, igazi aggodalmat okoznak, illetve amennyiben az európai költségvetés csökken és hogyha a jövőben javul javul a gazdaság, az európai gazdaság helyzete, mert túl leszünk a válságon, akkor kevés érvünk lesz arra, hogy visszaállítsuk a korábbi mezőgazdasági támogatást. Én úgy gondolom, hogy az igazi csata az egész összeg, a végösszeg körül zajlik két adhok szakbizottságnál dolgoztunk annak érdekében, hogy ezek az összegeket megállapítsuk. Ők ezekkel dolgoztunk az utóbbi hétekben. Mindkét esetben igen komoly munkát végeztünk, egy olyan munka, de végeztünk, amelyik nagyon nagy többséggel elfogadott a parlament, ez aláhúzza azt a vonalat, amit a parlament munkáját jelképezi, de ez teljesen lesöpörték az asztalra. Van Rampó és az összes többi kormány is nem vette figyelembe. Ez a munka pedig jelentős volt, ez a munka. Nem, nem fogadhatjuk azt el, hogy ez a munka egy ó, lábtörlővé degradálják, mert ez a mi becsületünk, ez a mi munkánknak a sárba lenne. Elnök úr, a konzervatív kormányfők mindenféle adatot fognak mondani, de én szeretném, hogy mindez nyilvánosságra kerüljön, és hangoztassuk ezt az álláspontunkat. Köszönöm szépen, Michel. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon fontos és érdekes hozzászólásokat hallottunk, és ezek megerősítik azt, hogy ebben a szakbizottságban van egy közös szándék, mégpedig, hogy megvédjük a parlament jogait és szavát, hogy megvédjük a Lisszaboni szerződés szerinti társ döntéshozatali folyamatokat, és megvédjük mindazt, amit a Sure szakbizottságban is eh, elértünk, és a, követ, és a későbbi két adhok szakbizottságban is elértünk. Megadom a szót, tehát Longo urat, hogy a későbbén, hogy szóljon a kérdéshez, amennyiben nem. Tehát Albert Massonnak adom meg először a szót, mert kapott különböző kérdéseket. Igen, köszönöm szépen, nagyon gyorsan. Először is hogy a nemzeti támogatások azok szerepelnek. Nos, Lengyelországgal kapcsolatosan azt kell, hogy mondjam, hogy az automatikus válasz az az, hogy nem. Ugyanakkor indirekt módon a baseline az alapadat kiszámításánál az új tagállamoknál ott figyelembe vették, hogy ott megkapják az európai 100%-et, szóval az adat az alapadat egy virtuális adat, amit egy kicsit följebb van fújva az igazi adatokhoz képest. Most ezt használtuk kiindulásként, és ezt használtuk ahhoz, hogy homogén összehasonlítások legyenek ezeket különböző adatokból ezt láthatják, hogy korábban más intézmények is ezt a megközelítést használtak. Ami meg Guinness asszony megjegyzését illeti, ezzel kapcsolatosan nincs semmi mondani valónk. Nem tudom, talán a munkamenetét majd meg lehet határozni a határidőket illető figyelembevételével. Nos, ez 2014-ből az kell mondani, hogy ami a pénzügyi szigorítást illeti, hogy ezt alkalmazni fogják, és 400 millió eurót fogják elvonni a közvetlen segítségekből azért, hogy ezeket átvezessék a válság tartalékhoz, a válság tartalékhoz, tehát hogyha konszolidálják, akkor így fog összejönni és ami a tárgyalási mandátumokat illeti, és a társ döntéshozatalt, nos, ezek politikai döntések, természetesen rugalmasságot kell tanúsítani, de ugyanakkor meg kell határozni, mi az a, az átléphetetlen vörös vonal, amihez tartjuk magunkat, ami a Capula Santos úr kérdését illeti, a, az adatokat. Nos, az a táblázat, amire rámutatott, 2011-es constant price-t alkalmazzuk, tehát mi valóban ilyen adatokat vettünk figyelmet, mi homogenizáltuk, egységesítettük az adatokat, amiket összehasonlítottunk. Ugyanakkor persze, hogyha szüksége van, akkor mi értéken is megadhatjuk az adatokat, nem tettük azért, mert ez nem lehetett volna összehasonlítható adatokat kapni ez alapján. Nos, e- e- ellentmondások vannak az adatok, megkap kapjuk az adatokat a különböző országoktól, és ott a kiszámítások eltérnek. Minden egyes miniszter másképpen mutatta be az adatokat a módszer, az alkalmazott módszer alapján. El kell magyarázni minden egyes alkalommal használt módszereket. Az előbb elhangzott az, hogy mi hogyan hasonlítottuk össze az alap kiindulási adatot az új ö, tagállamok esetén el kell magyarázni, tehát, hogy milyen adatot írtunk le, annak érdekében, hogy összehasonlíthatóak legyen. Minden adat hasznos, hogyha el van magyarázva, hogy mit is tartalmaz ez az adat, és honnan jön ez az adat. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Albert. Longo úr szeretne valamit mondani? Elda, parancsolj. Igen, elnök úr, nagyon röviden szeret, annyit szeretnék mondani, hogy a magunk részéről a február 8-ai megállapodás egy nagyon fontos lépés a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan. Ahogy Barroza úr mondta, a bizottság egy közelebbi a, a, az eredeti javaslatához sokkal közelebbi eredményt szeretett volna elérni. Em, rámutatnék arra, hogy ez a 2003-ashoz hasonlított. Ez egy ambiciózusabb javaslat volt, a ideiglen, a február 8-ai ideiglenes eredményhez képest. Ugyanakkor a a bizottság tiszteletben tartja a 27 tagállam kormányfőjének egyhangú döntését. Ugyanakkor a bizottság most azon dolgozik, hogy a lehető legjobb megállapodásra jusson a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, és ebben a bizottság szilárd partnere lesz a parlamentnek. Pontosítani szeretném, hogy elolvastuk a kollégák, a tematikus osztálynak a kiváló munkáját, és néhány dolgot szeretnék pontosítani, ami felmerült, és talán ezt ellenőrizhetjük a kollégákkal együtt. Továbbiakban azt szeretném mondani, hogy ami a vidékfejlesztést illeti, valóban az Európai Tanács által megállapított összeg az alacsonyabb, mint az az összeg, amit mi javasoltunk, és itt igen érzékeny a különbség. A vidékfejlesztés csökkentése az arra ösztönöz minket, hogy sokkal célra vezetőbb és hatékonyabban dolgozzunk a jövőben ezen a területen. Még egy kérdés, felmerült ez a kérdés többször is, hogy ami a pénzügyi szigort illeti valóban 2004-ben ezt alkalmazni fogjuk, és ezt a mechanizmust majd alkalmazni fogjuk a rákövetkező években is, annak érdekében, hogy megfelelőek legyenek, megfelelő módon tudjuk ellátni azokat a forrásokat, amelyekkel megtöltjük a válság alapot. Köszönöm szépen Longo úrnak, köszönöm szépen a bizottság munkáját, és nagy érdeklődéssel nézzük a fejleményeket majd, de most ráterünk a következő napi rendi pontra, van néhány fontosabb kérdés. Tízes napi rendi pont következik, az Európai Segély Alap a leginkább rászorulók számára. Ez egy nagyon fontos kérdés, itt egy véleményt kell kidolgozni, mert Tarabella a az előadó ebben a témában, mint ahogyan ők tudják, a 2020-as stratégia keretében az Európai Unió azt a célkitűzést tűzte ki maga elé, hogy csökkenti azoknak a személyeknek a számát, akik, eh, személy, akik szegénységben élnek, eh, és eh, ők 20 millióval csökkenteni szeretné ezeknek a számát, több mint 43 millió ember, több mint 116 millió lakos van, aki ilyen körülmények között él, aki nem tud megfelelő élelmiszerhez, megfelelő minőségű élelmiszerhez jutni. Nos, a jelenlegi programnak 2014. január 1-én ér véget, és most létrehoznak egy új eh, alapot, egy két és fél milliárd euróval rendelkező alapot eh, hoznak létre. Ez a mennyiség elégtelen, tekintettel arra, hogy nem csak az élelmiszer, rendszer ellátással foglalkozik, hanem a hajléktalanok illetve a gyermekek támogatását is célul tűzte ki. A kohéziós politikához tartozik ez az alap, és az Európai Szociális Alapon keresztül kapja a forrásait. És ezért a Szociális Ügyekkel Foglalkozó Szatbizottság eh, lett kinevezve illetékesnek, és nekünk egy véleményt kell kidolgoznunk ez témában, Márka felelős ezért, és meg is adom neki a szót. Márk Tarabella, parancsolj! Köszönöm, elnök úr felfestette a hátterét ennek a kérdéskörnek. Itt az Európai Unió általános költségvetése, ugye tudjuk, 300 kal csökken, első ízben fordul elő az Európai Unió történelmében ez. Nos, azon számadatokon túlmenően, hogy itt 19 millió polgár részesül élelmiszersegében, 43 millió polgár élelmezésével nehézségek vannak, és 120 millió polgár, tehát négyből egy az Európai Unióban súrolja a szegénységi küszöböt. Visszatérek a költségvetésre, itt ugye 3%-os általános csökkentés van, az élelmiszer segély a leginkább rászorulóknak a mostani formájában legalább 40%-kal csökken, mert ez a 3,5 milliárd élelmiszer segély, amely a leginkább rászorulók élelmiszer segély programjában volt, önök ismerik a hátteret, az Európai Bíróság döntését. Mit is tett a bizottság erre? Javasolta, hogy a kohéziós szociális alapba tegyük ezt a forrást, és egy alapot hozunk létre a leginkább rászorulóknak. 2,1 milliárdos dotációval rendelkezik ez a 3,5 millió, milliárd helyett. Tehát ez 40%-os csökkentés jelent összességében. Itt nem élelmiszer alapról lenne szó, hanem egy globális alapról, amely más elemeket is tartalmaz, mint például az alapvető szükségleti cikkeket. Az élelmiszer alap, tehát így legalább felére csökkenne ezáltal. Itt hat főpont van, a költségvetés már kész, 2,1 milliárd, 3,5 milliárd helyett az elfogadhatatlan. Én javaslom, hogy legalább őrizzük meg azt a költségvetési szintet, amely eddig alkalmazásra került, és elfogadhatatlan, hogy Európában egyre több a kétség a polgárok részéről, a mínusz 3% is már egy sajnálatos tény, ez egy politikai döntés, de 40% a kevesebb a leginkább rászorulók részére, hát Egyesek azt mondják, hogy nem Európa feladata a szociális ügyek rendezése, ez a tagállamok feladata, ezt hallottam néhány hónappal ezelőtt képviselők részéről, akik arról álmodnak, hogy az Európai Unió eltűnjék, vagy akár csak egy nagy piacra korlátozódik, semmi más ne legyen, ez elfogadhatatlan. Én tehát legalább azt a költségvetést javaslom, amely ideig alkalmazásra került. A második aggodalom a 2014-es átmeneti év, a program megszűnik, áttérünk az alapra, 2014 az már nem sokára itt van, néhány hónap múlva, tehát össze kell kötni ezt a két időszakot az átmeneti időszak esetében. Aztán van itt egy harmadik dolog, hogyha megnézzük a azon szervezetek kérdését, mint a Restodekör, a Vöröskereszt, a karitatív szervezetek, amelyek az élelmiszersegéllyel foglalkoznak. Nos, számukra ez túlságosan nagy teher, hiszen ugyanazt a rendszert alkalmazzuk rájuk, mint a kohéziós alapot, amelynek 300 milliárdos büdzséje van 7 évre, és ugyanezt alkalmazzuk 2,5 milliárdos költségvetésre. Hát ennek semmi értelme nincs ez egy időzetett bomba, mert itt egyrésztről van egy nagyon erősen csökkentett költségvetés, amely még csak nem is mozgósítható. Túlságosan nehéz ezt használni. Hát ez a csúcs. És azok számára, akiknek erre nagyon nagy szükségük lenne, akiknek a száma egyre növekszik. Tehát ezek a helyszínről származó számadatok, ezek hitelesek, ezeket használni kell, ezek megmutatják, hogy az igények évente 10%-kal növekednek jelenleg a következő 10 évre vonatkozóan. A negyedik pont az elmi raktárkészleteket is használni kell az élelmiszersegély céljára, és ezeket még növelni is kell, nem pedig csökkenteni. Mm, ez Ugye a 2010-es stock az 110 millió euró volt, ez természetesen változik, ennek a raktárkészletnek a nagysága, 113 millió euró évente, ez körülbelül plusz több mint 800 millió eurót jelenten, ami hozzá csapódhatna ez az költségvetéshez, ez lenne a javaslatom. Aztán itt van az ötödik pont, az élelmiszersegélyre kell központosítani ezt a segélyt, mert hogyha ezt felhígítjuk, ezt a költségvetést, akkor semmit nem csinálunk, és csak frusztráljuk a helyszíni szereplőket, és megfosztjuk a polgárokat az alapvető segítségnyújtástól, amire szükségük van. Itt biztos, hogy 300 millió euróból nem lehet a szociális befogadást megvalósítani a 28-ak Európájában. Tehát én azt javasolnám egy módosítás keretében, ugye február 28-a délig kell a módosítókat benyújtani, hogy az élelmiszer segélyen kívül az egyéb területekkel ne foglalkozunk, csak az élelmiszer segélyre összpontosítsunk. És az utolsó pont, ne felejtsük el ezt a többi döntéshez csatlakoztatni, amik még itt vannak előttünk. Itt a helyszíni szereplők nagyon fontosak, akik a mindennapokban foglalkoznak a leginkább rászorulók problémáival, ők osztják az élelmiszersegélyt, más integrációs politikákat is végrehajtanak, de természetesen az alap cikkeket rendelkezésükre kell bocsátani, amikre szükségük van. Szeretném Jacques Lajó munkatársamnak köszönetet mondani, aki nagyon sokat tett az anyag létrehozásáért. Vasilios Magnis, a bizottsági titkárság részéről szintén figyelemmel követte ezt a dossziét, Manuel Fuló, másik munkatárs, aki megpróbált nyomást gyakorolni, a média körében is felhívta a figyelmet az egyes tagállamokban erre a témakörre, és azzal fejezem be, amivel kezdtem, elfogadhatatlan, hogy Európa most egy olyan jelzést küld a jellegi körülmények között, amikor egyre több polgár kételkedik Európában, sőt meg is utálja majd Európát, tehát itt mindenkinek, mindenki mínusz 3%-kal kevesebbet kap, de a leginkább rászulók mínusz 40%-kal kevesebbet kapnak, hát ez elfogadhatatlan, ez egy világos üzenet. Nagyon nagy többsége osztja ezt a véleményt a parlamentnek, akármilyen frakcióból, akármelyik országból érkeztek itt a foglalkoztatásügyi szakbizottság az illetékes nem mi, mi csak véleményt szolgáltatunk, de remélem, hogy ők is így fognak dönteni erről, és megpróbálunk majd nyomást gyakorolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm, Márk. Kiváló munka, Mária megint aztán Szikériszki. Briefly, Chairman, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Marknak a beszámolót valóban csalódást okoz, hogy a költségvetést csökkentik, és az érintett szervezeteket súlyosan fogja érinteni ez a kérdés. Természetesen a foodidre, az élelmiszersegélyre szükség van, azonban rugalmasnak kell lennünk, bizonyos tagállamok nagyon jó programokkal rendelkeznek, ez további hozzáadott értéket teremt, és nem annyira a programok lecserélését jelenti. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy együttműködjünk olyan szervezetekkel, amelyek segítik az embereket abban, hogy megértsék, hogy mit jelent a helyes táplálkozás. Tehát nem csak élelmiszert adunk nekik, hanem lehetőséget arra, hogy hogyan használják fel az élelmiszer, tisztában legyenek az élelmiszerek értékével, felhasználásával. Éppen ezért támogatom, mi elhangzott, egy-két módosítási indítványom lesz. Nyilvánvalóan nagyon kevés pénz ez, hogy bármilyen masszív eredményt tudjunk elérni annak érdekében, hogy a meglévő programokat fenntartsuk és további értéket teremtsünk. Nagyon sok tagszervezetben, tagországban nagyon sok szervezet működik, kiváló munkát végeznek, vannak természetesen átfod, átfedések is, nem szabad megengednünk azt, hogy ezek az átfedések csökkentsék az értéket. Szekerjeszki, majd W mojej informacji to nie jest 2,5 miliarda, tylko 2,1. Szeretnék e, a 2,5 milliárdról beszélni. Alapjában véve azt hiszem, hogy itt csak 2,1 milliárdról van szó, hogyha figyelembe veszük a több éves pénzügyi keretet. Pontosítás az az, hogy itt 1 milliárd, mínusz 40 százalék, de itt finanszírozásról van szó, ahol a tagállamok 15%-kal járulnak hozzá, 2 milliárd lenne, az tagállamok 15%-ot adnak hozzá, ez a 2,1 milliárd 40%-ot jelent, és ezért van ez a helyzet. Ezt szeretem volna pontosítani. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Én ezt a projektet, programot immáron 5 éve vezetem, csinálom, része a közös mezőgazdasági politikának. Azt hiszem, hogy nagyon sok jó dolgot tudtunk elérni. Előbb már beszéltünk arra, hogy 43 millió ember él szegénységben, sokan közülük a szegénységi küszöbnél élnek, és ma már azt látjuk, hogy az európai népesség 25%-át érinti a szegénység. Ez egy nagyon komoly szám, hogyha figyelembe veszük az Európa 2020-as stratégiát, illetőleg azt, hogy a szociális befogadás ennek a dokumentumnak egy fontos része, annál magasabbnak tűnik ez az arány embereknek nem csak élelmiszert kell vásárolniuk, hanem ruhákat, más dolgokat is, pénzre van szükségünk, de egyelőre maradjunk az élelmiszernél. Vannak rendszerek használt ruha begyűjtésére, aztán szétosztására rászorolók között. Vannak itt nemzeti szervezetek, tehát nem kell ezzel európai szinten foglalkoznunk. Nekünk a fő kérdés az élelmiszerrel kell foglalkoznunk. Természetesen észszerű keretek között kell közelítenünk a kérdéshez. Köszönöm szépen, Erik Andrea következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, először is köszönetet szeretnék mondani Márknak a munkájáért, az elemzés és az a éles szem, amivel dolgozott, az rendkívül fontos. Egy paradoxont látok. Rosszul megy az uniónak egyik oldalról, és az első dolg az az, hogy csökkenti az Európai Unió költségvetését. Tehát, a, tehát itt rögtön csökkenés van, és ez nagyon kemény. Nos, a, meg kell nézni, hogy mit történik néhány hónapja érkeztem a parlamenthez, és úgy gondoltam, hogy a szolidaritás az egy nagyon fontos kérdés, és ez fontosabb, mint más akciók. És most azzal szembesülök, hogy ilyen jelentős mértékben csökkentjük a legelesettebbek, a leg elesettebbeknek a segítségét a parlamentben. A parlament ezt nem tudja elfogadni, nem tudja elfogadni ezt a javaslatot. Minden oly ilyen jellegű politikának erre kell rámutatnia, hogy az Európai Uniónak a költségvetését alkalmazni kell a jelenlegi valósághoz, szem előtt tartva a szolidaritást, és ezzel mutatni ennek a szolidaritásnak a közösségi eh, mi volt tehát? Meg kell nézni, hogy mi mindent tudunk csinálni annak érdekében, hogy ezt a politikát erősítsük. Például az el nem adott élelmiszereket illeti nagyon sokszor látjuk, hogy milyen pocsékolás történik élelmiszereknél. El kell gondolkodni azon, hogy milyen módon tudjuk ezeket a termékeket újra elosztani, aztán a, nagyon sok olyan termék van, amelyet eldobják, mert nem felelnek meg bizonyos törvénykezés előírásoknak, és itt is óriási nagy a pocsékolás, ezen dolgozni kell, dolgozni kell annak érdekében, hogy most, amikor válság van, jobban kell tenni a vidékfejlesztés. A vidékfejlesztés nagyon fontos kérdés annak érdekében, hogy segítsünk azoknak, akik szegényebb körülmények között élnek. Ugyanakkor zárásként még egy dolgot szeretnék mondani. Egy platformot kell létrehozni, zöldség és gyümölcs tekintetében. Egy olyan szervezetről van szó, amelyik eh, ezeket eh, a, a, amúgy eh, hulladékra kerülő zöldségeket, gyümölcsöket összegyűjt, és ezeket szétosztja a legelesetebbek közé, között. Köszönöm szépen. Köszönöm, Erik, Britta Rémez, és aztán mm, egy másik felszólaló. Um, azt... Köszönöm szépen. Először is megdömbent az, hogy Arabella mondott, hogyha, hogyha valaki ez ellen tiltakozik, akkor az Európa ellenes lenne. Én tényleg ezért szeretnék egy elnézést kérni. Én magam is a szubszidaridás mellett állok. Nem hiszem, hogy segítünk a, segítek, a szegényeknek, hogyha csak élelmiszert adunk nekik, hiszen itt a probléma a munkanélküliség, az igazi probléma. És azt hiszem, hogy itt a tagállamok valóban fel felelősséggel tartoznak a tagállamoknak részt kell venni a mezőgazdasági költségvetés megalkotásában. Nagyon óvatosan kell ellátni. Hogyha mindezt így tekintjük, akkor blokkoljuk azokat az eszközöket, amelyek a fejlesztéshez szükség. Már önmagában véve nagyon rossz, hogyha a vidékfejlesztés is kevesebb pénzt kap nem szabad csapán abban gondolkodnunk, hogy élelmiszert osztunk, hiszen ez csak egy rövid távú segítség. Szükség van arra, hogy hosszú távú segítség segítséget adjunk, és hosszú távon megoldásokat találjunk, munkahelyeket teremt, kell teremteni, és ezzel ellen kell fellépnünk, hogy a vidéki régiókból elvándoroljanak az emberek, ismételten élhetővé kell tenni a vidéki régiókat. Azt hiszem, hogy így nem tudok egyetérteni, hogy teszem azt az eszából adnak ehhez pénzügyi támogatást. Szolidaritásra van szükség természetesen, meg kell különböztetnünk a szociális alapot a mezőgazdasági kiadásoktól, és világosan kell látnunk ezeket a különbségeket és felelősségeket. Amit viszont támogatni tudok, hogyha a rendszer egyszerűbbé válik. Elfogadhatatlan az, hogyha a bürokratikus akadályok túl magadályok, magasak, és itt is nekünk felelősséget kell vállalnunk, és be kell avatkoznunk a dolgokba. Európában oda kell figyelnünk, hogyha, hogy ne kapjunk olyan feladatokat, amelyeket nem tudunk megoldani, hiszen ezek a feladatok azok a tagállami illetékességbe tartoznak, például munkahelyeknek támogat, eh, illet, munkahelyeket kell létrehozni. Itt van szükség eh, mélyebb együttműködésre a tagállamok között. Minden esetre nem megoldás az, hogy rövid távú pénzeket használunk fel, holott ezeket a pénzeket hosszú távon kellene alkalmazni. Rendben, és most örömmel adom meg a szót Szilvi Köszönöm, elnök úr. Látja, hogy az ELDE frakcióban egységesek vagyunk a sokféleségben. Én árnyék jelentéstevé vagyok a frakciónak, a szegénység elleni intergroup elnöke vagyok. Itt az egyik legnehezebb kérdés állunk szemben a ciklus során. Én egyetértek Britával, amikor azt mondja, hogy itt hosszú távon kell a növekedést ösztönözni, munkáikat teremteni, egyetértek, és ellene vagyok ennek a programnak, ennek nem is lenne szabad létezni az élelmiszerségi programnak az EU-ban. Ahogyan Brita mondta, itt két nagy kudarc van. Az egyik az, hogy a kap, ott azért hoztuk létre, hogy élelmiszert biztosítson az embereknek a háború után, ez lehetővé teszi a helyes táplálkozást is, és nyilvánvaló, hogy egyes jövedelmi szintekkel Európában már nem ö, tudják magukat táplálni. Másodszorban pedig ö, nyilvánvaló, hogy az euróvezetben vannak működési problémák, és a gazdasági kormányzás szintjén is, e, az EU-ban és a tagállamok szintjén is, és ez ahhoz vezetett, hogy ijesztő mértékű szegénység van, munkanélküliség van az intergrupban, szó volt személyekről, Nagy-Britanniából, más helyekről, szervezetektől érkező személyek jöttek el, akik nem kedvezményezettjei ezen programnak. Vannak olyan tagállamok, ahol részesednek ezen programból, másoknál nem, erről is beszélni kell, és mindenhol választókörzetemben is érezhető az, hogy egyre több a szegény neked az a szerencsét, hogy a te országodban jól működik a gazdaság, nagyon sok érdemem van Németországnak, de nem lehet elgondolni, hogy stabilitás legyen olyan szegénység és munkanélküli szintekre, amelyek jelenleg vannak Európában. Tehát erről lehet vitázni. A szubszidiaritás, hogyha valakinek üres a gyomra, ez mit is jelent? amikor valaki nem tud enni adni a gyerekeinek. Egyetértek veled elméletben, de gyakorlatban teljesen hülyén néznek ki hogyha ezt mondanak az embereknek. Itt a populizmus növekszik, jövő hétvégén lesz a választás Olaszországban, és láthatjuk, hogy az emberek Európa ellen fordulnak. Most visszatérve a mi témánkra, már azt hiszem, hogy ha összpont összpontosítanánk egy, arra, hogy egy olyan politikánk legyen, ami világosan kinyilvánítja a céljait. Nos, én azt hiszem, hogy itt valóban az élelmezésre kell összpontosítani. Nagyon sok szervezet oszt élelmiszert, egyesek meg ö, próbálnak ezzel vissza is élni. A második dolog pedig az, és itt mindenkit emlékeztetnék arra, hogy ez az egyik oka annak, amiért elutasítjuk a költségvetést. Itt 3%, 40% mínusz-mínusz van, ez egy hatalmas nagy különbség. Itt legalább ugyanazt az arányszámot kellene alkalmazni ennél a programnál, és 3%-kal csökkenteni maximum, de nem e, ez alá. Tehát itt mindenképpen küzdelemre van szükség, és egy utolsó dolog, ez egy sürgősségi költségvetés, élelmiszer, osztásra kell összpontosítani, és nem szabad itt hosszadalmas eljárásokkal levetni ezen alapot. Tehát vagy ki találunk egy szociális politikát, de nem ez a mi szövegünk célja, vagy pedig vészhelyzeti segítséget nyújtunk azzal, hogy ez az alap egyszer majd eltűnik, megszűnik, amikor minden polgár képes lesz az élelmezés, élelmezéséről gondolkodni, gondoskodni. Azt hiszem, hogy itt a sürgősségintézkedésekről van szó, és vissza kell tekinteni arra, hogy mi is történt a kontinensen a 20-as, 30-as években, hova vezetett az extrém szegénység, milyen egyensúlytalanságot hozott létre. Hát én egyáltalán nem akarok most a szubszidiritási vitába ö, bocsátkozni, abszolút tiszteletben tartom, amit mondtál, de szerintem meg kell őrizni ezt a programot, hiszen ez nem ugyanaz az árkölcsi kérdéskör. Elnök, köszönöm Gulár képviselőasszony, és kifejezhetem teljes mértékű támogatásomat az iránt, amit mondtál. A téma fontos, foglalkoztat majd még minket sokat. Most megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Stefan Schulz úr kellene, hogy itt legyen, és más képviselő ki fog hozzászólni a bizottság részéről. A bizottsági a szó. Köszönöm szépen, szeretnék eh, két fontos ponttal foglalkozni amelyek ebben a vitában is előjöttek. Az első kérdés az, hogy miért vettük be ezt az új eszközt a kohéziós politikába. Az kohéziós politikában azt vettük észre, hogy nem, hogy a jelenlegi kohéziós eszközökkel nem érjük el a leginkább rászorultakat ennek az új eszköznek az a legfontosabb célja, hogy támogassa a szociális integrációt a leginkább rászorultak körében. Végül is itt élelmiszerosztásról beszélünk. Számunkra ez egy nagyon fontos célkitűzés annak érdekében, hogy valóban elérjük a leginkább rászorult személyeket nagyon fontos további része a javaslatunkban, hiszen elmondjuk azt, hogy azok a partner szervezetek, amelyek élelmiszer elosztásban vesznek részt, nekik kiegészítő kísérő intézkedéseket kell végrehajtaniuk, hiszen ez az első olyan lépés, amely ezen személyek szociális integrációját is támogatja. Ebből a szempontból fontos eszköz ez. A második kérdés az administratív terhek Sokan azt mondják, hogy a kohéziós eszközök nagyon bonyolultak. Ez lehet igaz, lehet nem igaz. Én ebben a kérdésben most nem szeretnék elmélyülni, viszont a jelenlegi időszakban azt javasoljuk, hogy számos adminisztrációs könnyítés legyen a kohéziós alapon és az új eszközön belül, annak érdekében, hogy minél többen profitálhassanak ebből a lehetőségből. Mi nem hisszük azt, hogy ezen eszközök hiányában valóban sikerül elérni a célokat. Köszönöm szépen a bizottságnak, elnök úr, Márknak adom meg a szót. Effectivement, président de Parcé, comment... Nos, elnök úr, ezen kommentárok eltérőek, eltérő irányba mutatnak. A reakcióm a következő. Megint az asszony, igaz, hogy az élelmiszer segélynek különböző formái vannak az egyes országokban, a struktúrákat tiszteletben kell tartani, a követelményeket is, ugyanakkor a sokféleséget, amelyek keretei között működünk, és hogyha valami rendszer hatékonyan működik, azt nem szabad kétségbe vonni. Egyesek kérnek segít, mások nem, mert hatékony struktúráik vannak. És Reimers asszony valóban nagy tiszteletem a nincsen a német kormány felé, amely a bíróság felé ezt a fellebbezést benyújtotta. Ez, ez egyszerűen önzés, hiszen persze Németországban gazdasági csoda valósult meg, de ott elrejtik a szegényeket, még minimálbér sincs. Jobdömpingről beszélnek, ez szégyenletes. 4-5-6 órát dolgoznak egyesek, mások tíz órát, hát ez a modern társadalom vagy demokrácia díszére válik talán, de hát ebbe a vitában nem bocsájtkoznék önnel bele. Ahogyan Szilvi Guler elmondta, valóban osztani tudom ezt az elképzelést, hogy itt segítséget kell nyújtani, a szolidaritás egy alapvető elv, nincs mindenki szemére a munka, itt ez a politika gondolkodásának egyik alapelve. A bizottságok váltják egymást, a konzervatív kormányok úgy szintén, amelyek elvesztegették ezt az alkalmat, itt a cél a szociális integráció, az adóügyi, a gazdasági, a szociális mellett, és az IMKA szakbizottságban a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvről zajlik a vita, hiszen most a munkavállalók egymás ellen fenekednek, gyakran a különböző termelési láncokban csalások vannak, aztán itt van a gazdasági munkanélküliség problémája. Az irányelv esetében a románok, lengyelek itt dolgoznak, aztán egy minimális bért kapnak, az élelmiszer, a termési láncban rengeteg csalás merül fel. A duális Európában az egyes csoportok mások ellen fordulnak, és annak mindenképpen véget kell vetni, ezért van szükség szociális integrációra, amely reményt ad a lehető legtöbb polgárnak, és nem arról van hogy egy szűk réteg gazdagodik, egy széles réteg elszegényedik. Most megnézhetjük, hogy hol tartunk, itt vannak például az ilyen furcsa pártok, mint például a Jobbik Magyarországon, Morvai asszony nincs ma itt, Gladfelder úr például. Nos, a Fidesz elrejti, hogy mindenféle antiszemita hangok hangzanak el, most nem is emlékszem ennek a személynek a nevére, itt pronelci pártok keresztelkednek át, és a néppárt mindezt elnézi, hagyja, mert a Fidesz a néppárt része, Nos, Winfried Martens a néppárt elnöke, Belgium volt miniszterelnöke. Nos, talán az ő figyelmelé kellene tárni ezeket a tényeket. A mai Fidesz az Európa szégyene, és ami Magyarországon történik, ez egy szégyen. A polgárok Európáját nem lehet úgy megteremteni, hogy egyesek mások ellen fordulnak, ez dezintegrációhoz vezet, és egy rémálom lesz a végeredménye. Reimers asszony elfelejti a szegényeket, talán ez egy rövid távú segítség, de mindenképpen szolidaritás jegyében történik. Ez, hogyha valaki nem tud enni most Európában, az szigyenletes, mindenhol a világon, de Európában különösen elfogadhatatlan számunkra. Erről van szó itt ebben a dossziéban. Mindenképpen egy jelzést kell küldeni a tanács felé, hogy hagyják abba a hülyességeiket, bizottság felé, Schulz úr, figyeljünk, igen, ne legyenek ennyire súlyos ellenőrzések, ne legyen ilyen nehézkes ez a program, ez az alap. Vannak már bevált struktúrák, és a resztodökör, vagy az élelmiszerbank, vagy a vörös kereszt, nos, ezek kedvezményezettjei ezen programnak, Egyeseknek talán igenis szükségük lenne élelmiszersegére, de nem is mutatkoznak, nem is jönnek elő. Az élelmiszersegély, amelyet a Vörös Kereszt, a Resztadőkör és egyéb jótékonysági szervezetek osztanak, ezek azokhoz kerülnek, akiknek erre szükségük van, de az, hogy azt mondani, hogy a segély nem ahhoz kerül, akinek szüksége lenne rá, ez egy sértés. Itt egyesek nem is kérnek segítséget, épp azért, mert túlságosan bonyolult, túlságosan nehézkes, tehát ez szégyenletes és még nevetséges is lenne számunkra, hogyha mindez így zajlana. És aztán itt az élelmiszersegére kell összpontosítani, az integráció, a szociális integrációt azt hagyjuk. Nem, ne hagyjuk, hanem más projektek keretében kell megvalósítani, a globális stratégia keretében például az ESZA alkalmazása keretében a tagállamoknak 20%-ot kell erre a célra szentelni, a szociális befogadás céljaira, tehát ez a program jobban összpontosítva kell, hogy legyen, és legyen az élelmiszer segére koncentrálva. Ezzel egyetértek. Elnök úr, egy kicsit elragadtattam talán magamat, az ügy helyes, igazságos, és talán jó lenne, hogyha a parlamenten belül egyetértés alakulna ki, de sajnos olyan hangok is elhangzanak, amelyek méltatlanak a szolidáris Európához. Oké, okay. va bene, adesso calmiamo. Nos, rendben, egy kicsit térünk át nyugodtabb vizekre. Köszönöm, Márk amennyiben egyetértünk, akkor mindenképpen át kell venni a következő napi rendi pontot, ugyanis már kétszer át lett tovább lett véve. Léva főigazgató úr itt van, ezzel mindenképpen foglalkozni kell ezzel. 2014 éve átmeneti rendelkezésekről van szó a KAP reformjával összefüggésben, és ez a bizottsági előadás. A bizottságot többször megkértük, hogy vegye figyelembe azt, hogy már nem 2014. január 1-én, hanem 2015. január 1-én lép hatályban, és itt akkor a főigazgató úr, a digazgató úr majd fel fogja vázolni, hogy hogyan szeretne eljárni a bizottság ebben az ügyben. Igazgató úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék csupán csak az átmeneti rendelkezések lényegével foglalkozni. A bizottság nagyon intenzív módon dolgozik azon, hogy az intézmények között egy konszenzust hozzon létre a kap reformjával kapcsolatban. A kap reformjának 2014. január 1-ével hatályba kell lépezni, és az intézményközi megállapodás az MFF vonatkozásában, illetve a politikai megegyezésnek 2013 nyara előtt kell megszületnie, hiszen ez jelenti a jogi alapokat, és a jogi alapok pedig 2014. január 1-én lépnek hatályba a, nem számolunk azzal, hogy lesznek késedelmek a reformban, és ezen vélelem alapján folytatjuk a munkát. Mi a helyzet akkor az átmeneti rendelkezésekkel? Szükségünk van az átmeneti rendelkezésekre a technikai uh, intézkedések meghozatala érdekében, annak érdekében, hogy zavartalanul tudjunk alkalmazni az, alkalmazkodni az új körülményekhez, illetve a különféle támogatási rendszerek is zavartalanul tudjanak működni a kap keretein belül vonatkozik. Ez a közvetlen kifizetésekre szükség van arra, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tagállamoknak, és különösen a kifizető ügynökségeknek, annak érdekében, hogy a gazdálkodókat részletesen tudja informálni informálni az új szabályokról és lehetőségekről. Ami a második pillért illeti, az átmenti rendelkezések definíciója a két programozási időszak között nyilvánvalóan standardizált eljárásokat tartalmaz, de átmenti rendelkezésekre szükség van azért, hogy a két egymást követő programozási időszakot át tudjuk hidalni, ahogy ezt már tapasztaltuk a múltban is, méghozzá a jelenlegi programozási időszak kezdetén. Mindezek fényében a specifikus átmeneti rendelkezésekre van szükség a tanács, illetve a parlament részéről, méghozzá ez év vége előtt, amely megmódosítja a jelenlegi kaprendelkezéseket, ahol erre szükség van. Habár az átmeneti rendelkezések teljes körét csak akkor tudjuk átlátni, amikor világosá válik az MFF tartalma. Szeretnék megosztani néhány gondolatot, amelyet a bizottság szolgálatai vetettek fel az átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatban, ami a közvetlen kifizetéseket illeti világosá vált az, hogy szükség van átmenti rendelkezésekre a 2013-as kérelmezési év vonatkozásában. Ehhez további szabályokat kell hozni, és ezeket fel kell venni a megfelelő rendeletekbe. Az átmeneti rendelkezéseknek az a feladata, hogy a jelenlegi rendszerek hatáját meghosszabbítsa az SPS, a SAP és a KAP rezsim esetében, illetve a 68-as cikk vonatkozásában, ami a 2014-es kérelmezés évet illeti. Másodszorban megtartani a legfontosabb elemeit az Ajax rendszeren belül a 2014-es kiremezési évben, és végül, de nem utolsóban az új pénzügyi körülmények beépítése a trans, az, az egyes pillérek közötti transferek vonatkozásában 2014-ben, illetve egy külső konvergencia megteremtés, amely 2015-ben indul. Az új közvetlen kifizetési rendeletek csak 2015 kérelmezési évtől számítanának, ez azt jelenti 2016-tól. Ami a vidékfejlesztési politikát illeti, két szakaszban kívánjuk ezt megvalósítani. Az első lépés a 1698-as rendelet hatos szikkén alapul, és minden egyes tagállamnak feladatul adja hogy a 2007-es, 2013-as költségvetés szerint végezze a kifizetéseket 2014-ben, 2015-ben. Ez az N plusz 2-es szabály, hogy, hogy, hogyha meg kell határoznunk a további lépéseket, akkor erre 2014-ben, 2015-ben van lehetővé annak érdekében, hogy a jelenlegi technikai támogatást fel tudjuk használni a következő programozási időszakban. Technikailag ez úgy valósul meg, hogy a biz- hogy a 1974 es rendeletet kell módosítani, ez a módosítási munka már 2012. áprilisában elindult a Videgfejlesztési Bizottság bevonásával. Azzal számolunk, hogy a bizottság ez év márciusában fog szavazni erről a kérdésről. Az átmenti rendelkezéseket kell létrehozni annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy a jelenlegi intézkedéseket hogyan lehet átvinni a következő programozási időszakban vonatkozik ez az új finanszírozási borítékból származó finanszírozási tevékenységre illetve meg kell határozni azt, hogy a jövőbeni technikai támogatást hogyan lehet felhasználni a jelenlegi programozási program utáni időszakra, ami a horizontális szabályozást illeti. Azok az elemek, amelyek a horizontális szabályozás javaslatra vonatkoznak, kimondják, hogy az átmeneti rendelkezéseket meg kell hozni 2014-re számos kérdésre vonatkozik ez például a távérzékelési, illetve a kereszt megfelelés kérdésekre. Az MFF vita eredményének fényében át kell tekinteni a pénzügyi fegyelem kérdését, a, a válság tartalékok létrehozását, illetőleg a költségvetés ellenőrzését. Végül, de nem utolsó sorban átmeneti rendelkezések kellenek arra, hogy specifikusan meg tudjuk határozni a CMO-t. Valószínűleg szükség lesz átmeneti rendelkezésekre, piacmenedzsment, illetőleg segélyezési rendszerek vonatkozásában természetesen figyelemmel fogjuk követni ezeket a szempontokat a tárgyalási folyamat során. Zárásképpen annyit szeretnék mondani, hogy a bizottság szolgálatai előkészítik a szükséges átmeneti rendelkezéseket annak érdekében, hogy a kap működőképes maradjon 2014-ben is, természetesen figyelemmel az MFF eredményeire, annak érdekében, hogy a jogalkotó még ez év vége előtt meg tudja hozni a szükséges döntéseket. Köszönöm. Grazie, Rendben van, köszönöm szépen, igazgató úr. Azt hiszem, hogy egész világos volt mindenki számára. Ideiglenes intézkedésekről van szó és ezek miatt nincsenek kéték arra vonatkozóan, hogy milyen irányban haladnak a tárgyalások, és milyen idő határok állnak a rendelkezésre ahhoz, hogy a tanács csal megállapodjunk, megvan a megfelelő idő ahhoz, hogy aztán alkalmazásra kerüljenek az új közös agrárpolitikai rendelkezések, és ehhez igazodunk. van -e néhány kérdés? Elisabeth Kassinger jelentkezett csak, parancsoljon! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, szeretnék mondani az igazgató úrnak is az érdekes információkért. Nagyra értékelem az ön optimizmusát, ami kihallatszott a gondolataiból. Jelenleg ugye folyik az MFF-nek a vitája, és egyelőre nem biztos, hogy tudjuk tartani a teljes menetrendet, mert tanácsi szinten is mozdulnia kellene a dolgoknak annak érdekében, hogy a parlament időben tudjon dönteni ennyit a, a késedelmekről. Engem érdekelne a közös stratégiai keret, illetőleg a partnerségi megállapodások, hogy ön hogyan értékeli a helyzetet, hogyha az új programok az átmeneti rendelkezésekre kell felépíteni, és ennek alapja az eredeti program. Jó lenne, hogyha itt egy kicsit konkrétabbá eh, tudjon, tudna válni, hogyha ezek az új partnerségi megállapodások pontosan mit is fognak jelenteni, illetőleg milyen időbeli horizonttal kell számolnunk annak érdekében, hogy ezek véglegesen hatályba tudjanak lépni. Második pont, a reform keretében lényeges változások vannak a közvetlen kifizetések és a zöldítési intézkedések vonatkozásában. Ennek kihatása van a vidékfejlesztésre. Mi a helyzet ebből a szempontból? A tagállamoknak be kell nyújtaniuk a programokat, tanúsítatniuk kell a bizottság részéről szeretném megkérdezni, hogy akkor a zöldítési programok, programok hogyan érintik a, a közvetlen kifizetéseket, mit gondol erről a bizottság, hiszen tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági környezetvédelmi programok öt éves programok és nem egy éves programok, ez érinti a közvetlen kifizetéseket. Van-e a bizottságnak itt már megoldási javaslata arra, hogy a piacot hogyan tudja lebusztosítani, annak érdekében, hogy a tagállamok tudjanak dolgozni a vidékfejlesztési programokkal, és be tudják nyújtani a megfelelő programokat időben. Bene, grazie. Rendben van, köszönöm Elizabeth, ezek nagyon fontos kérdések. Most meg Guinness, parancsolj. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid magyarázatot szeretnék kapni a bizottságtól. Nagyon sok technikai dologról volt szó. Ugyanazok maradnak -e a kap eh, előírások a 2014-ben más számokat alapul véve, alacsonyabb számokat alapul véve? Jim Nicholson. Yeah, very briefly. Uh, Jim Nicholson. Uh, nagyon, nagyon röviden elnézést kérek, nem voltam bent eh, a szobában mi a helyzet, hiszen elhangzott az, hogy 2014-re nincsenek meg a jogi alapok. Ez össze, ezeket kell megteremteni, és ezt követően, hogyha már megválaszolta volna azt a kérdést, akkor elnézést kérek. Igen, rendben van, Jim visszaadjuk a szót Bleva igazgató úrnak, és remélem ezeket a kérdéseket meg tudjuk oldani. Más nem jelentkezett, ezért igazgató úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kollégáknak. Thank you very much for... Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is, ami a partnerségi megegye, megegyezéseket illeti, illetve a partnerségi egyezmények és a vidékfejlesztés közötti kapcsolatot illeti. A bizottság dolgozik annak érdekében, hogy el lehessen fogadni az összes partnerségi megállapodást az év végéig, a munka zajlik a tagállamokban is. Néhány tagállam már eléggé előre haladott állapotban van a partnerségi egyezmények elfogadása terén, másoknál pedig formális megbeszélések zajlanak a kezdeti időszakban, illetve vannak itt változások is a programok esetében az a lényeg, hogy a tagállamok jól előkészített programokat nyújtsanak be. A kérdés az, hogy ezt csak a partnerségi egyezményekkel együtt tehetik meg, vagy csak azt követően. Mi azzal számolunk, hogy a jól kialakított programokat legkésőbb, következő év elején lehet majd benyújtani lesz arra lehetőség, hogy folyamatosságot biztosítsunk a vidékfejlesztési politikában, köszönhetően az átmeneti rendelkezéseknek, amikre már kitértem. Ezek az átmeneti rendelkezések ugye alapoznak a jelenlegi programra, a rendelkezésre álló pénzre, vagy ha nincs elegendő pénz az tagállamok költségvetésében, akkor van lehetőség arra, hogy friss pénzt használjanak régi programokból, hogy a megfelelő intézkedéseket tudják finanszírozni. Gondolok itt klímavédelmi intézkedésekre és hasonlókra. Nincs tehát kockázat arra, hogy itt a folyamatosság megszakadjon nagyon specifikus kérdést kaptam az első pillérrel kapcsolatban, 2014-ben a első pillér a jelenlegi szabályok alapján működik, valóban meg tudom ezt erősíteni, ami a 2014-es kérelmeket illeti, itt a 2015-ös pénzügyi évről beszélünk, az átmeneti rendelkezések fogják meghatározni azt, hogy hogyan kell a pénzt az első pillérből elkölteni a jelenlegi rendszer fényében. A, a váltás 2015-ös kérelmezési évben lesz, tehát a 2016-os pénzügyi évben, ha figyelembe vesszük azt, hogy mi van jelenleg az asztalon az MFF-es tanácsi határozata kapcsolatban. Hogy kifizetések magasabbak lesznek, vagy alacsonyabbak. Nem szabad megfelelkeznünk két fontos elemről, a külső konvergenciáról, amiről ugye már beszéltem, és a rugalmasságokról is az egyes és a kettes pillérek között. Nagyon nehéz most erre a kérdésre precíz választ adni, hogy 2014-ben kevesebb lesz ez, mint 2013-ban ez függ a tagállamok döntéseitől is, ami az egyes és a kettes pillér közötti transfereket érintik ami a zöldítést illeti, és zöldítésen belül különösen a második pillér. Itt azt mondanám, hogy ez az ügy természetesen nagyon fontos, már most tervezzük ezt a problémát a mezőgazdasági környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedések vonatkozásában azt tudom mondani, hogy a meglévő és az új kötelezettségvállalásokat hozzá kell igazítani a zöldítési követelményekhez abban a pillanatban, amikor ezek teljes egészében hatályban lépnek. Azt tudom mondani, hogy a bizottság javaslatában azt mondjuk, hogy szeretnénk elkerülni a kettős finanszírozást, de egyelőre ez nem tartozik az átmenti rendelkezésekről szóló vitához. Azt tudom mondani, hogy már most figyelemmel vagyunk erre az új kiindulási vonalra az előkészületi intézkedések során. Köszönöm szépen. Rendben van Bléva igazgató úrnak, bizonyára vissza fogunk térni a témára. A következő koordinátorok ülésén megállapítjuk, hogy ki fogja ezt a dossziét kidolgozni. A következő napi rendi pontot azt javaslom a kollégáknak, hogy halasszuk el, mert túlléptük a rendelkezés álló időnket. A bizottság előadása Kínából származó citrusfélék behozatalának helyzetéről, ez különböző tagállam képviselő és kollégák jeleztek, mert a helyzet kritikus, ezt egy következő szakbizottság ülésre tesszük át annak érdekében is, hogy megvárjuk a bizottság új szabályait, amelyet most dolgoz ki a bizottság ebben a témában. Kedves kollégák, berekeztem az ülést, március 4-én találkozunk 15 órakor, akkor lesz a következő ülésünk. Üdvözlök mindenkit, elköszönök mindenkitől. Köszönöm.